folytatnánk megbeszélést a Tomviszákkal, de még előtte egy-két gyakorlati kérdést is meg kell oldanunk. Először is... Majd mind... Elnök úr, nem működik az angol tolmácsolás. Now is okay? Okay. We can start. W sprawie porządku dziennego punkt 13 będzie dyskutowany po punkcie 6. Köszönöm. Tehát 6-os, 7-es pont. Továbbra is úgy tűnik, hogy technikai jellegű probléma van a szangol tolmácsolással. Now, I think that now it's okay. Okay. Okay. Okay. Okay, okay start. A więc punkt 13 przed punktem 6. Úgy tűnik, hogy működik a tolmácsolás. A 6-os után a 13-as napirendi pont, a 7-es napirendi pont január 11-ére halasztódik. Csak a módosító indítványokra fogunk beszélni. 23 nyelvre folyik tolmácsolás, máltai, ír, kivételével a többi nyelv az megoldott. Emlékeztetném önöket, hogy csütörtökön is lesz egy rendkívül ülésünk, ahol a FAO külön megbizottjával fogunk tárgyalni. Ez az Agri és a DEVE közös meghallgatása lesz. Köszönöm eddig a figyelmüket. Most szeretném felkérni önöket, hogy a FAO harmadik emeleten található, a G épületszárny harmadik emeletén található kiállítását kérem tekintsék meg. Ez nagyon érdekes. Ezek a fő bejelenteni valóim. 9-én mm, lesz egy megrendezésre egy szemináriumunk, de erről majd beszélhetünk később. Hármas napirendi pont alatt kell, hogy megemlítsem, hogy az előző ülés jegyzőkönyveinek az elfogadása az megszokott módon zajlik majd. Tom Wilson urat, az Amerikai Egyesült Államok agrárminiszterét üdvözlöm, aki nagyon kedvesen elfogadta a meghívásunkat, és nagyon örülünk, hogy időszakított ránk. Óriási lehetősége számunkra, hogy eszmecserét folytassunk, és a legjobb forrásból kaphatunk információt számos minket érdeklő kérdésben. Nagyon aktuális az ön jelenléte, mert a TTIP tárgyalásokban is egy nagyon fontos pillanathoz érkeztünk, de nem csak ezért úgy érzem, hogy ezzel az eszmecserével valóban közelebb kerülhetünk egymáshoz. Obama úrral nagyon szoros a szakmai kapcsolata, amely a hivatalba lépése óta nagyon jó önök között az együttműködés, ezért több éves tapasztalat alapján tudja velünk megosztani a véleményét ez ügyben. Még egyszer mondom, hogy mennyire örülünk, miniszter úr, hogy e, időszakított ránk, remélem, hogy ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban megismerjük egymást. Ez nagyon fontos, mert amikor a TTIP-ről és a szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy ez mekkora kihívás elé állítja Európát és Amerikát. Ez nem csak Amerika és Európa fejlődése szempontjából fontos, hanem tényleg egy olyan példa lehet, amely mások, előtt, mások szemelős példával szolgálhat, hiszen globális szinten is meghatározhatja ennek az ágazatnak az alakulását. Köszönöm még egyszer, és parancsolja miniszter úrné a szó. Uh, Mr. Chairman, uh, thank you uh, very, very much for that. Tisztelt elnök úr, köszönöm ezt a kedves bevezetőt. Nagyon nagyra értékelem a meghívást és a lehetőséget. Szeretnék köszönetet mondani itt a képviselőknek, hogy rám szállják idejüket, és lehetőséget biztosítanak az eszmecserére. Ahogy ma reggel a repülőtérről idejöttem, eszembe jutott az egyik első látogatásom Európába. Mint Iowa elnök kormányzója. Oklahomai barátok, feleségek voltak velünk, és a cél az volt, hogy a franciák elhivatottságáról beszéljünk, és szerettük volna ezt bevezetni Amerikában is a fiatal gyermekek oktatásával. Aztán elmentünk egy óvodába délelőtt, éppen akkor uzsonnáztak, vagy tíz isztak, és aztán meglepődtünk, amikor Kínáról volt szó, és zöldséget és gyümölcsöt kaptak. Itt három-négy éves gyerekekről beszélünk, és el kell mondanom, hogy mi a feleségemmel nem igazán ö, foglalkoztunk volna ilyen témával a három-négy éves gyerekeinkkel, de nagy benyomást keltett ránk az az élelem, amit a gyerekek kaptak. Már akkor is ö, óriási volt a tisztelet Franciaországban és Európában is, az élelmiszerrel szemben és azokkal szemben, akik előállítják az élelmiszert. Mi az Egyesült Államokban most jutottunk el oda, hogy megpróbáljuk ismételni mindezt, hogy egészséges kezdeményezésekkel álljunk szembe gyermekeinkkel, amit a az elnökünk felesége, a First Lady is támogat. Ugye mások és mások a szokásaink az élelmiszer és a mezőgazdaság terén köztünk, és várom az eszmecserét közöttünk, ami alátámasztja ezt a koncepciót. Hadd kezdjem azzal, hogy úgy gondolom, hogy mi és legalábbis az én hazámban a gazdák olyanok, mint az európaiak. Az itteni és az ottani gazdák is nagyon büszkék a gyökereikre, hisznek a kemény munkában, elkötelezettek a fenntarthatóság mellett, és értik azt, hogy milyen felelősség nehezedik rájuk, és a következő generációkra, hogy a termőföldet megőrizzék a következő generációk számára. Büszkék arra, hogy nem csak saját hazájukban, hanem világszerte élelmezik az embereket, és tudják nagyon jól, hogy ez milyen felelősséget jelent, ami az élelmiszerbiztonságot illeti világszerte. Persze az új és lehetséges piaci lehetőségek is érdekli őket, és tudják azt, hogy egyre nagyobbak a kihívások. Ott van az éghajlatváltozás, néhány nap múlva Párizsban kerül a napirendi témákra közé ez, és biztos, büszke vagyok arra, hogy az Egyesült Államok képviselője is a fenntarthatóságot képviseli. Nagyon fontos ez, hogy az önkéntes alapú mezőgazdasági termelés ezt képviselje. Azt hiszem, hogy mindannyian szembe kell, hogy nézzünk az éghajlatváltozással, de azzal is, hogy a fogyasztóknak más és más az ízlése, új termékekre van szüksége. Ezért kell a rugalmasság és az innováció. Az egyik üzenet, amit ma el szeretnék juttatni önöknek, az, hogy az amerikai mezőgazdaságot gyakorta az Egyesült Államokban nem igazán értik, és talán a tengeren túlon sem. Nagyon sok amerikai úgy gondolja, hogy az amerikai mezőgazdaság egy monopó, monokultúrájú gazdaság. Ez egyáltalán nem így van. Én olyan államból származom, ahol kis gazdaságok léteznek, családi gazdaságok. Az elmúlt hét év során, amióta miniszter vagyok, tényleg az egyre nagyobb sokszínűséggel találtuk szembe magunkat Amerikában. Igaz, hogy nagyon sok gazda az Egyesült Államokban genetikai módosított növényeket használ, de ugyanakkor nagyon sokan a biogazdálkodást is folytatnak, és hagyományosabb módszerekhez fordulnak. Az is igaz, hogy ami a termékeket illeti, nagy a sokszínűség, és visszatérve a vetőmagokra, az is igaz, hogy mások és mások a gazdaságok méreteiket illetően, de 5-10-15 hektáros területekről is beszélhetünk. Nyilván, ami a, a gazdaságokat megművelőket illeti, itt is nagyobb a sokszínűség önöknél. Úgyhogy nagyon remélem, hogy látogatásom során képviselhetem azt az elképzelést az Egyesült Államokról, hogy tulajdonképpen a milyen kis eléggé sokszínű mezőgazdaság. Mindannyiunknak óriási kihívással kell szembenézni, nevezetesen, hogy el tudjuk látni a világot megfelelő élelmiszer mennyiséggel, hiszen egyre többen vagyunk Az elmúlt 34 év során 60-70%-kal kell növelni az élelmiszertermelést. Ez óriási kihívás, főleg azért, mert az éghajlatváltozással is szembe kell néznünk. Az Egyesült Államok ezért próbálja most felfedezni a különböző innovációs kutatási lehetőségekkel a termelékenyebb mezőgazdasági lehetőségeket, hogy minden egyes hektáron gyakorlatilag nem föltétlenül ugyanolyan jellegű a termelés, egyre többet tanulunk minden egyes földterület jellegzetességeiről, milyen vetőmagokat, milyen vegyszereket, mennyit használjunk, milyen növényvédőszereket, hogy a megfelelő mezőgazdasági termeléssel az igen kevés termőterületet jól használjuk fel. Nagyon sok nemzethez csatlakoztunk, hogy nemzetközi szinten csökkentsük a pocsékolást, hiszen majdnem egy harmada a szemétbe kerül az előállított élelmiszereknek több oknál fogva. Az Egyesült Államokban azért már túl sok az élelmiszer előttünk, és nem tudjuk még megfelelően újrahasznosítani a hulladékot. A másik oka annak, hogy nem megfelelően tároljuk az élelmiszert de mindenféleképpen ö, csökkentenünk kell ezt a pocsékolást az élelmiszer terén. Hiszünk abban, hogy ö, ebben segíthet minket a szabad kereskedelem is. Az Egyesült Államokban hogy stabilizálódjanak az, áll, az árak, Tudjuk, hogy munkahelyeket is teremthetünk ezzel, mert hazámban több mint egy millió munkahely az exporthoz kapcsolódik hiszük, hogy az innovációt is támogatja, illetve azt is, hogy megerősíti a kapcsolatokat. Már voltak tapasztalataink ez utóbbi terén, az észak-amerikai megállapodás keretén belül. Meglepetéssel hát tapasztaltam, hogy a mezőgazdaság terén milyen jó eredményeket értek el, például Mexikó, Kanada, az Egyesült Államok. A kereskedelmi tevékenység mind a három országban növekedett, és nagyjából kiegyensúlyozott módon úgyhogy mindenkinek csak jó volt. A közelmúltban született meg az Atlanti óceánon túli tárgyalások eredménye, és nem csak a TTIP tárgyai, nem csak a TTIP-et érintetteket érintette ez, hanem a középosztályt is. 535 millió középosztálybeli fogyasztó van például Ázsiában, és 2,5 milliárd embert kell hamarosan ellátnia. Úgy gondoljuk, hogy ezen tárgyások során jó lehetőség nyílt arra, hogy ezt a pillanatot kihasználjuk, és fontos tárgyásokat folytassunk Európával a TTIP tárgyalások keretén belül. Úgy gondoljuk, hogy mindkét fél csak előnyét élvezheti ennek, de tudom, hogy vannak komoly kihívások előttünk. Nehéz döntések kell, hogy megszülessenek, nehéz tárgyalások eredményeképpen. Élelmiszer biztonság például az a terület, amit másképp kell megközelíteni. Az Egyesült Államokban ez kockázat alapú értékelés tárgyát képezi. Gyakorta eltérőek a véleményeink ezzel kapcsolatban, de potenciálisan az élelmiszerfogyasztást kell támogatnunk. Tudjuk, hogy védelemre van szükség, többletértékre, tudni kell azt, hogy hol nő egy adott gabona egy bizonyos földrajzi területen. Önöknél létezik ez a jelzés, ez további értéket képvisel nálunk más jelzések vannak. A cél, a védelem és a többletérték képviselete. Tudjuk, hogy az állat és a növény egészségű terén is nagyon fontos a megfelelő normák kialakítása, hogy átláthatóság legyen, előreláthatóság. A közelmúltban jártam Kínában, és nagyon sok országban folyik a tárgyalás arról, hogy a különböző szabályozók megfelelően foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel. Ezek nehézségek számunkra. Úgyhogy nyilván jelentősek a különbségek rendszereink között, de úgy gondolom, hogy a legfőbb üzenet, amit ma itt meg szeretnék fogalmazni, az, hogy véleményem szerint végül is nem arról van szó, hogy azonosak legyenek, hanem megfelelőek a rendszereink. Ugyanoda jussunk el különböző utakon, ha ugyanazt a célt akarjuk elérni. Ez pedig nem más, mint az, hogy megfelelő mennyiségű legyen az ellátás, fenntartható módon állítsuk elő az élelmiszert, megfelelő igényeket elégítsünk ki, hiszen egyre nagyobb szükség van az élelmiszerre, egyre nagyobb a föld lakossága. Nyilván nagyra értékeljük az európai termékeket, például a sajt terén, Ha a TTIP-et megkötjük, nyilván egyre nagyobb lesz az igény erre. 500 millió amerikai dollár értékben importálunk például bort. Nagyon fontos nyilván a verseny is, de a fogyasztók fognak dönteni, még pedig úgy, ahogy ez nekik megfelel. Nagyon remélem, hogy legalábbis meg lesz ez a lehetőségük. Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes eszmecserékre ö, fog sor kerülni, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kérdésük van, ö, de egy-két dolgot szeretnék elmondani. Először is az amerikai mezőgazdaság tényleg sokszínű, nem csak egy kultúrájú, és nagyon sok esetben fejlődő tendenciát mutat olyan rendszer irányába, amely lehetőséget biztosít a nagy gazdaságoknak, de a nagyon kicsiknek is. A második dolog, kölcsönös a felelősségünk, ami az élelmiszerbiztonságot illeti, és ez a tudomány, a precíziós mezőgazdaság, a hulladék, a pocsékolás csökkentése segítségével kell, hogy megszülessen. Aztán a Tudom, hogy nagyon nehéz lesz a tárgyalás, de remélem, hogy végül is mindannyian szeretnénk megtalálni annak a módját, hogy ne azonos rendszereket akarjunk egymástól, hanem olyan rendszereket, amelyek végül is ugyanazt a célt szolgálják, ha különböző módon jutnak is el oda. A gazdáink csak ennek előnyét élvezhetik, és biztos vagyok benne, hogy a kapcsolat az Egyesült Államokkal megerősödik. És ahogy ezt az elnök úr is jelezte, ez egy megállapodás, amely nem csak megállapodás, hanem nagyon magas szintű normákról szóló megállapodás, amely üzenetet közvetít a világ számára. Nem csak a legkisebb közös nevezőt kell megtalálnunk, hanem példát kell mutatnunk a világ számára. Remélem, hogy a lehető legtöbb kérdésre válaszolni fogok tudni, már legalábbis amennyi az idő keretekbe belefér. Köszönöm. Köszönjük, miniszter úr. A hagyományok szerint a politikai frakciók koordinátoraival kezdjük a hozzászólók sorát. Aztán az ön válaszai következnek, és aztán az egyéni képviselői hozzászólásokkal folytatjuk. Két percet kap a minden koordinátor, a többiek csak egy percet kapnak, Desz úr az első, a néppárt, amiben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr. Szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk ma Brüsszelbe, és ismerteti előttünk az amerikai mezőgazdaságot, és kész a kérdéseinkre is válaszolni. Gyakran jártam az Egyesült Államokban, és megállapítottam, hogy ott valóban vannak kisebb és nagyobb gazdaságok, Láttam olyan gazdaságot is, ahol tíz tehén van egy gazdaságban, ezt nálunk nehéz elképzelni, ugyanakkor általában az átlagos mérete egy amerikai gazdaságnak tízszerese az európainak, tehát itt elég jelentősek a különbségek Európa és az Egyesült Államok között. Egy sajtó közleményben azt olvastam, hogy az Egyesült Államokban jóvá hagytak egy törvényt, amely az elkövetkezendő 5 évben több mint 956 milliárd dollárt fog fordítani a mezőgazdaságra. Érdekes lenne tudnunk, hogy hogyan kívánják elosztani ezen forrásokat, hiszen itt nem közvetlen kifizetésekről van szó, de hogyha ezt rávetem, kivetítem a hektárokra, akkor gyakorlatilag hektáronként kb. 400 dollárról van szó, tehát ez azonos az európai aránya. A ttip kapcsolatban szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag támogatok egy kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal, de a keretfeltételeknek stimmelniük kell. Márpedig engem aggaszt, hogy azt hallom a tárgyalások kapcsán, hogy továbbra is egy import engedélyezési rendszert akarnak életben tartani. Le kell szögezzem, hogy ha egy ilyen megállapodás a kereskedelmi megállapodásban benne lesz, akkor nem fogok tudni jóvá hagyni egy ilyen megállapodást, ugyanakkor annak semmi értelme nem lenne. El tudom képzelni azt, hogy meghatározzuk a felső határokat, a tonnákat, de egy import engedélyezési rendszer nem lehetséges. Fontos a különböző bio védjegyek kölcsönös elismerése is. Volna más kérdésem is, de ezeket sajnos nem tudom feltenni, majd írásban megpróbálom eljutatni önhöz. Köszönöm, hogy eljött, és remélhetőleg megkapjuk a kérdésre a válaszokat is. Köszönöm. de Köszönjük Desz úrnak. De Castro úr. Grazie, Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Ha jól emlékszem, itt első alkalommal jár az Európai Parlamentben. Ez nagy elismerés intézményünk számára. Örömmel hallgattam önt végig, hiszen nagyon sok aspektusra mutatott rá az Egyesült Államok mezőgazdaságát, illetően amiről nem föltétlenül tudunk. Két kérdést szeretnék felvetni. Az első természetesen a transatlanti szerződésre utal. Jim Nicholson kollégánk egy véleményt készített erről, amiről szavaztunk, és ami a lehetőségeket, de kockázatokat is elemzi, ami a mezőgazdaságunkat illeti ezen megállapodás kapcsán. A következőt szeretném felvetni. Az Egyesült Államok és az Európai Unió nyilván harmadik helyet foglalja el a kereskedelem szempontjából már most is óriási mennyiségű a kereskedelmi forgalom, úgyhogy ha megszületik ez a megállapodás, nyilván ez óriási jelentőséggel bír mindenféle szempontból. Azonban nem gondolja, hogy ami az amerikai fogyasztókat illeti elsősorban, egyértelműbb címkézési rendszer kellene, hogy az amerikai fogyasztók azt gondolják, hogy olasz, görög és francia termékeket fogyasztanak, és közben amerikaiak ezek a termékek. Ön szerint esetleg nem kellene ezen változtatni? Aztán ott van a földrajzi jelzés kérdése, ez nagyon fontos téma. Van egy újítás, ami a reformokat illeti, ami a közvetlen támogatásokat illeti valami védelmi rendszer váltotta ezt ki. A kérdés tehát a következő. Az amerikai gazdák hogyan élték meg ezt a forradalmas, forradalmi változtatást? Ugye nálunk is reformot élt át a kap a közelmúltban, de hát ugye a, a válságkezelés az mindig is visszatérő téma itt nálunk ebben a szakbizottságban. Uh, thank you very much indeed, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a szakbizottságban. Közelmúltban találkoztam szenátorokkal, képviselőkkel Washingtonból, és az világosá vált a velük folytatott tárgyalások során, hogy a TTIP-ben mert is beszéljünk. Alapvetően a TTIP sikerét vagy kudarcát az agrár kérdés határozza majd meg. A óceán mindkét oldalán igaz az, hogy gazdák nélkül nem lenne mit ennünk. Hogyha a gazdák négyes színvonalát nem garantáljuk, akkor vége a történetnek, ez mindannyiunk számára komoly problémát jelentene. Szeretnénk, hogyha az agrárélelmiszeripar nem válna a tárgyalások során eszközzé. Akárcsak Dessúr, jó magam is én nem fogom tétlenül nézni, hogy az európai marha tenyésztési ágazat teljesen eltűnjön. Ez, ez pedig előfordulhat pedig bizonyos körülmények között egyszerűen nem lennénk versenyképesek az óriási ipari méretű amerikai ágazattal. Vannak persze nekünk is defenszív és offenzív taktikáink, tudom, hogy két percre kell szorítkoznom, ezért megpróbálom lassan befejezni. Szerintem, hogyha mégis a TTIP-et e, jól csináljuk, ha, ha jó feltételeket fektetünk rá, akkor tényleg mindenki nyerhet vele, Európa és Amerika is, de ehhez idő van szükség. Szerintem ez nem megy egyik napról a másikra, ehhez tényleg idő kell de fontos, hogy olyan legyen, hogy az ellenzőket is meg győzni, hiszen nagyon sok fél és téves információ kering Európa szerte ez ügyében, ezért fontos mindenképpen, hogy ezeket valahogy megjutassuk ezeket a hangokat, addig nem lehet megállapodni. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr, és Köszönöm miniszter úrnak is a kedves szavait és a bevezetőjét. Az európai termékekről nagyon eh, kedvesen szólt. Abban egyetértünk, hogy komoly tárgyalások eh, várnak ránk, de a liberális párt képviselőjeként, amit tulajdonképpen az önök európai testvérpártja valóban komolyan végig kellett gondolni. A óceán mindkét partján előnyökkel járhat ez, ha megfelelő feltételekkel, feltételeket szabunk ennek. Ugyanakkor az, hogy az európai vaj és tejtermékeket komoly vámokkal sújtják Amerikában, ez alapján Nehéz meg, nem megkérdőjelezni a szabadkereskedelemmel kapcsolatos eh, meggyőződésüket, amikor az európai ágazatot ezekkel a vámokkal ilyen keményen eh, sújtják. Köszönöm. Annyi poszó Szenra. Szenra képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, Három kérdést szerettem volna feltenni. Először is azt mondta, hogy az Egyesült Államok támogatja a kis és közepes méretű gazdaságokat, 5-10-20 hektáros gazdaságokat. Szeretném tudni, hogy milyen mechanizmust használnak fel ezek támogatására, illetve védelmére. Azt is említette, hogy az ázsiai középosztályt támogatják. Feltételezem, hogy az ázsiai mm, gazdálkodók is szeretnék élelmiszerekkel ellátni az ottani lakosságot. Tehát szeretném tudni, hogy milyen mechanizmusokon, illetve politikákon keresztül akarják ezt megvalósítani. A harmadik kérdésem pedig a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatos. Először is azt szeretném tudni, hogy átlátható eszmecserét folytatnak ki az állampolgárokkal. Említette a mezőgazdaság sokféleségét. Szeretném tudni, hogy hogyan vélekedik a illetve hogy a KKV-k, a kis és közepes méretű gazdaságok a téli tárgyalásokról hogyan vélekednek. Hajszlin képviselő. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Tudják, hogy Európában kritikus vita folyik a TTIP körül a gazdák, illetve a fogyasztók körében is, önök is kiadtak a közelmúltban egy tanulmányt, amelyből az derül ki, hogy az amerikai mezőgazdaság profit lesz a fő haszonélvezője a vámok eltörlésének. 5,5 milliárdot jelent ez számukra, Európában csak 0,8 milliárdot. Tehát a mezőgazdaság szempontjából a TTIP számunkra nem annyira ígéretes. Ugyanakkor vannak alapvető aggályok, például a géntechnika, géntechnológia alkalmazásával kapcsolatban eltérések vannak. Ezt önök egy kereskedelmi akadályként könyvelik el, vagy elfogadják azt, hogy az európai fogyasztóknak más a beállítottságuk. Ugyanez vonatkozik egyébként a hormonok bevetésére és a mezőgazdaságban. Európában senkit sem fog meggyőzni arról, hogy hormonkezelt húsokat fogyasszon itt Európában is. Szintén folyik a vita a klónozott állatok, illetve azok utolainak címkézéséről. Mi ezt követeltük, akartuk itt Európában. Ön hogyan gondolkodik erről? tenne engedményeket az európai elvárások irányába? Azt mondta, hogy tudományos alapon kívánják ezt értékelni. Én azt mondom, hogy nem csak tudományos szinten folyik a vita, hanem az is, hogy mennyiben tartjuk tiszteletben a fogyasztók elvárásait. A kutatóknak, tudósoknak mindig ez vagy az a véleménye, de a fogyasztókat is szem előtt kell tartani. Említette a címkézést, ezt csak támogatni tudom sokkal egyértelműbb kell, hogy legyen a címkézés, főleg az eredet megjelölésnél is, mert végeredményben csak így tudnak megalapozottan dönteni a fogyasztók, és a gazdák a, így tudják értékesíteni azt, amit megtermelnek. Végezetül említette a TPP tárgyalást, illetve a partnerséget. Úgy tudom azonban, hogy önöknél, az önök pártján belül is komoly vita folyik arról, hogy ez valóban mindenki számára kedvező-e. A megállapodást még nem sikerült lezárni. Hogyan értékeli a TPP-t, mikor sikerül lezárni, vagy hosszabb vita várható még azelőtt, hogy egyáltalán a TTIP-el kapcsolatban folytatni tudjuk majd a tárgyalásokat. Pan poseł Agniu, panie pośle, bardzo proszę. Thank you, Chairman. Agniu úr, köszönöm elnök úr. Jim Nicholson kollégám szavőval egyetértek, hét rövid megjegyzésem lenne, Fő, főként a baromfi ágazata kapcsolatban. Először is a biztonság, kiszámíthatóság. A baromfi tenyésztőket megfelelően tájékoztatni kell, törvényileg van a szakértetve jogaik, illetve az, hogy köz, hogyan, hogyan folynak a dolgok az ágazatban, ez teljesen másképp működik Amerikában a második. Egyáltalán nem meggyőződésünk Nagy-Britanniában, hogy az amerikai normák az egészségügyi szempontból ugyanolyan magas színvonalak, mint a brit normák. Ezzel egyetért? Harmadik az antibiotikumok használata. Nagyon sok antibiotikumot használnak az intenzív állattenyésztésben Amerikában. Nekünk ez annyira nem tetszik, általánosságban használni, ezt nem szeretjük. Az antibiotikumok használatával kapcsolatban mit gondol? A vegyi anyagok a következő kérdése Nagy-Britanniában nem fogadjuk el azt, hogy vegyi tisztítása a, a levágott baromfiknak ez feltétlenül szükséges és elfogadható. A szabadon tartott tyúkok által tojások, hogyan definiáljuk ezt? Barna színű legyen a héja, és meg kell mosni. Amerikában fehér a héjes meg kell vosni. Ez egy csata, kinyeri ezt meg. Hogyha önök nyernek, akkor az európai ágazatot ez teljesen elássa. Beszéltünk ugye a pocsékolásról is, hogyan kerül, bekerül-e az állati takármányba a moslék, nálunk már ez nem megengedett, illetve az állat a csontliszt bekerülhet-e a takarmánylázba, ez nálunk szintén nagyon szigorú szabályok között, illetve nem megengedett Amerikában. Viszont igen, ezzel kapcsolatban mit gondol? Köszönjük, most fordulok a miniszter úrhoz, több kérdés is elhangzott. Kérem, hogy ezeket próbáljon felelni, reagálni. Eddig a koordinátorokat hallhattuk, aztán majd az egyéni hozzászólók következnek. Parancsoljon, miniszter úr! Well, I appreciate uh, the, the wide range of questions, and I'll do my best to try to be as responsive as. Nagyon örülök, hogy ilyen szertágozó kérdések hall, hall, hangzottak el, megpróbálok ezekre reagálni. Az első a gazdák támogatása. 8 milliárd dolláros összeg hangzott el ezzel kapcsolatban. Négy területen támogatjuk a gazdákat. Az egyik a a biztosítások kérdése, ahol tulajdonképpen egy biztosító cég a termelés szintjétől függve, hogy mint akar termelni a gazda, egy bizonyos százalékát a biztosítás idejének az állam fizeti, a fizeti. Nyilván, hogyha valamilyen valami valósul el, akkor persze megfelelő arányban részesülnek, hogyha ez bevételt generál, eh, akkor is így eh, arányosan részesül a, a, a biztosítási cégek és a kormányzat, ugyanígy, hogyha kifizetésre kerül sor, eh, akkor is itt alapvetően a cél az az, hogy egy, mondjuk egy év a szárazság vagy asszály ne tegye tönkre a gazdákat. Emellett a termények biztosítása mellett van egy úgynevezett eh, bevétel vagy jövedelmi támogatás, ami alapvetően eh, azt kompenzál, hogyha óriási árcsökkenés következik be a különböző piaci körülmények miatt. Ez nem garantálja azt, hogy eh, nyerességet termelnek egy adott évben, mégis valószínűleg nem mennek tönkre, ha egy adott évben összeomlik egy adott ágazatban, összeomlanak az árak. Például a e, madárinfluenzával kapcsolatban láthattuk, hogy hogyan alakultak az árak. Valószínű, hogy a vonatkozó programon belül e, az árak csökkenése miatt kapnak majd bizonyos e, fajta támogatást, mert ez nem az ő hibájuk, erre egyébként a biztosítás nem terjed ki, ez alapvetően inkább az időjárási viszonyú kompenzációjára szolgál. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan bizonyos védelmet nyújt a gazdáknak, ami szükséges és fontos. Emellett a környezetvédelmi típusú finanszírozása a harmadik ága ennek a támogatásnak, a negyedik pedig hogyha például az asszály miatt a, a takarmánytermelés Nezedik, vagy hogyha mondjuk kitör egy, egy betegség és, és a, az állattenyésztésben, egy adott ágazatban, mondjuk épp a baromfi ágazatban eh, rengeteg állatot vesztenek, akkor támogatjuk eh, őket, ez egy ilyen kárenyhítő jellegű program. Ez a négy összetevője az agrártámogatásoknak eh, Amerikában alapvetően. Uh, to the EU. It's a very important one to the EU. Ami a földrajzi eh, jelzéseket, tehát a megjelöléseket illeti, nos valóban eltér a hozzáállásunk. Alapvetően Amerika álláspontja a következő. Termékek bizonyos jellemzőit annyira általánosságban használjuk már, hogy nagyon ezen értenék az amerikai fogyasztók, hogy ezen változtatnánk. Ezért javasoltuk azt, hogy egy védjegy folyamatot vezessünk be. Tehát, hogyha valaki egy bizonyos terméket, bizonyos európai régió terméket leszeretnék védeni, akkor azt mondjuk be, ezt védjegyel védhetnék le. Gondolok itt például a parmezán sajtra, amely egy bizonyos régió, egy bizonyos fajta sajtját védene. Tehát ez valóban olasz pármai sajt védjegyet, védjegy védelmet élvezhetne. Nyilván ez egy olyan kérdés, amelyben elég állnak a egyelőre harcáspontok, nem lesz könnyű ezt megoldani, de ha megfelelő időt, energiát és kommunikációt szentelünk e kérdésnek, akkor biztos vagyok benne, hogy az érintettek érdekét is meg lehet védeni, anélkül, hogy ellehetetlenítenénk az amerikai termelőket, akik emiatt nyilván tönkre mennének. Reacting to the new farm bill, uh, I think that they were very appreciative of the az új agrár törvény, amely a két új említett, illetve három új említett támogatási programot bevezette, illetve lefektette, megmutatkozott, hogy az elmúlt 6-7 agrártörvény közül ez nyújtott a legnagyobb védelmet a gazdák számára. Egy tej ágazati védelmi programunk is van, bizonyos fokú biztosítást vásárolhatnak a, mondjuk az árak és a költségek nem várható alakulása vonatkozásában, hogyha például a takarmány árak bizonyos szint fölé emelkednek, és a tejárak bizonyos szint alá akkor kompenzációt kaphatnak. Az eredeti programba a kongresszus nem minden részletet számított bele a takarmányának tekintetében, de ezt lehet, hogy kicsit módosítani kell, mini reformokra szükség lehet, de alapvetően ez jó. A kereskedelem terén szerintem nyugodtan elmondhatjuk, hogy minden kereskedő megállapodásban az agrárkérdéseket sikerült utoljára megoldani, a TPP tárgyalások során is így volt, a tejágazat volt az utolsó, ami, nap, ami az asztalra került, és amiről sikerült megállapodnunk. Gondolom, hogy a TTIP keretében is e, pont az agrárkérdések tárgyalásai húzódhatnak el a legjobban. Részben ez azért van így, mert az agrár ágazat az nem csak egy, egy sokkal több, mint, mint, egy, mint egy termék előállítása. Ez, ez sokkal kulturálisabb, regionálisabb, a, a, a, a, egy, a hagyományok, a régiók önazonossága e, is kockán forog itt. Nagyon személyesen kötődnek az emberek az agráriumhoz, hogy bizonyos fajta regionális előállított termékekhez. Amerika számára a kereskedelmi megállapodások és az agrárium tekintetében az igazi kihívás az, hogy nem vagyunk elég nagyok mi az agráriumban ahhoz, hogy, hogy egy kereskedelmi megállapodást önmagukban elfogadjunk, de ahhoz azért elég nagy az érdekképviseleti ereje ennek az ágazatnak, hogy blokkoljon egy kereskedelmi megállapodást. Itt van például a TTIP, agrárium nélküli eh, TTIP, amit meg eh, felmerült, hogy az agráriumot vegyük ki a TTIP eh, hatája alól, mert ez túl bonyolult kérdés egész egyszerűen a kongresszusban ez megfelelő támogatást nem kapott volna. Ezért át kell rágnunk magunkat ezen a nehéz kérdéseken, és akármennyire kemény dió az agrárium. A gazdák és annak a kérdés, amit Kozon úr mondott, hogy gazdák nélkül nincs mit ennünk, valóban. Ha vannak itt közöttünk gazdák, akkor mi, a többiek alapvetően átruháztuk rájuk azt a felelősséget, hogy ételt tegyenek mindenkinek az asztalára. Én jogász akartam lenni, a feleségem tanár, sikerült az álmainkat valóra váltani. Nemzetközi munkát végző non-profit cégek vagy szervezeteknél dolgoz, nak a családtagjaink. Ez azért lehet így, mert viszonylag kevés ember ellátja a világot élelmiszerrel, nem kapnak elég elismerést és figyelmet. Amerikában például az élelmiszerárak úgy alakultak, hogy viszonylag kis részét teszi ez ki az emberek havi kiadásának, illetve jövedelmének. Ez például azt jelenti, hogy általánosságban szólva még a szegények sem éheznek. Jellemzően ezt, ezt nem értékeljük elég nagyra, hogy ez mennyire óriási dolog. Relative to uh, products that are produced in the U.S. using different methods, and and I and I understand that some. Amerikában bizony valóban másképp képzeljük el a mezőgazdaságot, a hormonnal kezelt uh, marhahústól óckodnak az európaiak, vagy a klórral kezelt, vagy tisztított csirke hús kérdése is sokakat sokakat a hideg kirezenek halatán. Nos, szerintem ne nézzük teljesen idiótának a fogyasztókat, a fogyasztók okosak tudják, hogy mit akarnak és mit nem. Hogyha nem akarnak Európában ilyen marhahúst vagy olyan baromfihúst tenni, akkor nem fognak. Alapvetően a, a piacok, piaci folyamatokba ilyen módon beavatkozni szerintem nem szabad. Ezért úgy gondoljuk, hogy döntsön a fogyasztó, ne a kormányzat. Um, a level of transparency, it does require uh, providing information to consumers. Ehhez persze szükség van arra, hogy a fogyasztók megkapják a kellő információt, ami alapján meghozhatják a döntést. Arról kell majd esetleg beszélni, hogy ezt az információt hogyan tudjuk eljutatni a fogyasztókhoz, hogyan tudjuk biztosítani, hogy valóban tisztában legyenek azzal, hogy miről, mi alapján döntenek. A vaj és tejtermék kérdés. 150%-kal nőtt az import, tehát a behozott termékek mennyisége úgy érezték, hogy a WTO szabályok keretében járunk el. A WTO határérték alatt jóval ez alatt lévő mm, vámok ott vetettünk ki ez év decemberétől. Egész egyszerűen azért, mert jó régen nem emelkedett ennyire az Európából, illetve a külföldről érkező vagy import. Hogan biztos úr is felemet felállt ezzel kapcsolatban, felvételünk kapcsolatot, megpróbáltam neki is elmagyarázni, hogy mind időben, mind hatájában korlátozott ez az intézkedés. Következő kérdés, kis és közepes gazdákat hogyan segítjük? Egy mikrohitelprogrammal 50 ezer dollárnyi mm, kölcsönös segítjük a gazdákat, illetve ideiglenes, szezonális üvegházak építésével is segítünk, amely meghosszabbítja magát a szezont, amiben tudnak termelni. Segítjük a gazdákat az ár kialakításban, a helyi és regionális élelmiszerek marketingét is segítjük támogatásokkal, illetve az iskola, a Farm to School program keretében az iskolai étkeztetésből is megpróbáljuk becsatornázni a kisebb gazdákat. 6,5 millió amerikai diák kap ebben a programban, nem csak üzenemtérítő támogatásokat alapvetően, hanem a, egy, egy felvilágosítást is azzal kapcsolatban, hogy a helyi termékek vásárlása milyen előnyökkel jár. Ez egy újabb piacot kíván teremteni. Persze a valóság az, hogy a kis gazdák mindig nehéz helyzetben lesznek a piacon, mert a piacon a hatékonyság, a technológia az, ami előnybe, amivel előnybe került valaki. Úgy érezzük, hogy a helyi kis gazdák számára az lett fontos, hogyha személyes kapcsolatot ápolnak a, a ö, fogyasztókkal, akik talán hajlandóak egy kiló akármiért, egy kicsivel többet fizetni azért, mert tudják, hogy ki termeli ezt meg és hogyan. Ehhez persze ezen hmm, termékek marketingét támogatni kell, és ez kívánatos is. Úgy védjük, hogy a TPP és az ázsiai középosztály kapcsán rá, érdemes rámutatni, hogy óriási a kereslet az élelmiszerre világszerte. Egész egyszerűen nem állunk még készen arra, hogy annyi élelmiszert eh, termeljünk majd, amennyire kereslet lesz, főként a fehérje fogyasztás jelentős eh, növekedésével egyelőre nem tud majd mit kezdeni az ágazat. Múlt héten jártam Kínában, Évente 10 millió gazda eh, vándorol el a mezőgazdaságból. Nem tudom, hogy ez ügyben mit akarnak tenni. Óriási kihívás, társadalmi kihívás elé állítja ez majd Kínát. De be kell látni, hogy az mező gazdaság, a kínai mezőgazdaság nem tudja ellátni, élelmezni a lakosságot. És ez egyre inkább így van. Vietnámban, Malajziában, Koreában, Japánban, is tárgyaltam e kérdésről, és látják ennek a problémáját, ennek a kihívását. Ez óriási lehetőségeket, üzleti lehetőségeket rejt majd e, számunkra. Attól, hogy mi e, mondjuk Ázsiába e, akarnánk exportálni, nem jelenti azt, hogy kiszorítanánk Európát. Szerintem mindenkinek teremhet itt babér, mindenkinek jut majd ebből a piacból néhány morzsa, hiszen óriási növekedés várható az éghajlatváltozásról is beszélve. Megváltozik majd, hogy mennyit, hol lehet termelni, mit, hol lehet termelni. Általában a mezőgazdaság szezonalitása is változhat majd. vannak területek Amerikában, ahol most lehet, hogy kukoricát termelünk, vagy, vagy gabonaféléket, de mondjuk 20-30 év múlva már nem lesz ez így, mert az éghajlatváltozás miatt teljesen máshol lehet majd megtermelni ezeket a terményeket. A kereskedő megállapodások átláthatóságáról is volt szó, a Trade Promotion Authority Act elfogadása, amely közel, amelyre közelmúltban került sor, azt jelenti, hogy bármely kormányzat bármilyen kereskedelmi megállapodást köt, kötelezi őket az a törvény, hogy az internetre feltegyék ezt, és e, itt bárki megtekintheti ezt. Ezeket a kereskedelmi megállapodásokat még hosszú ideig kell tárgyalni. Látjuk, hogy ez milyen bonyolult. A TPP eh, 1000 oldalas, a TIP lehet, hogy még hosszabb lesz. Eh, ki vannak benne eh, rendelkezések, módszerek, számítások, 5-10-15 évre előre kell látni a modalitásokat, tehát amerikai oldalról átlátható lesz a rendszer, mindenki látja, hogy miről tárgyalunk, mindenkinek lesz ideje arra, hogy döntsön arról, hogy szerintük jó vagy rossz ez a megállapodás. Összefoglalva tehát röviden néhány más felvetett kérdést, itt volt például felmerült antimikrobiális rezisztencia. Dolgozzunk egy olyan rendszere, amelynek a célja az, hogy az antibiotikumok felhasználását az állattenyésztésben jelentősen csökkentsük, hogy valóban tényleg csak indokolt esetben használjuk, ne általános preventív módszerrel, csak ne növekedési célokra. Általában az anti antibiotikumokkal szembeni rezisztencia e, és egy olyan terület, amelyet az állatorvosi e, szakértők e, vizsgálnak, persze az a humán gyógyászat egy kicsit másképp áll ehhez a kérdéshez. Az elnök jóvá hagyta, hogy a különböző ágazatok kutatói ezen együtt dolgozzanak. Felvett tőtek, tehát ezek a kérdések a TTIP-hez kapcsolóan, hogy hogyan tudjuk például a földrajzi eredet megjelölések, vagy a növekedési hormon, vagy itt tovább eh, a génmanipulált élelmiszerek esetében, hogyan tudjuk áthidalni a köztünk lévő óriási különbségeket? Nos, nem lesz könnyű, nem hazudok. Időre, energiára, megértésre, eltökéltségre politikai szándékra lesz szükség, hogy megtaláljuk ezt a megoldást, ami mindenki számára működőképes. Alapvetően látni, érteni kell, hogy az óceán másik oldalán a másik fél mit szeretne, mit akar, hogyan működik a jelenlegi rendszere. És hát nem kis kreativitásra is szükség lesz a tárgyaló felek részéről, hogy megtalálják a közös megoldást, hiszen alapvetően tapasztalataink azt mutatják, hogy a kereskedelmi megállapodások nem azzal járnak, hogy az egyik fél a másik kárája jól jár, Zapta esetében sem így van ez az agrárium esetében. A TPP esetében ázsiai partnereinkkel sem így alakul majd az várakozásaink szerint, és szerintem Európa esetében sem így lesz. Hiszen, hogyha ezt hozza magával egy kereskedő megállapodás, akkor nem tölti be a célját. Egy kereskedő megállapodás akkor jó és akkor alapos, hogyha mindenki nyer vele, ha mindenkinek az érdekét szolgálja, hogyha valóban a fogyasztók nagyobb több termék közül választhatnak, olcsóbbá válnak a termékek. Alapvetően a választás lehetőségét kell kiterjeszteni a fogyasztók számára, hogyha innovatív, újtó jellegű termékek jelennek meg a másik fél piacán. Uh, uh, TTIP-től is ezt várjuk, nem többet, nem kevesebbet, és ez a közös munkánk feladatunk. Most alapvetően a címkézésről folyik a vita Amerikában. Én alapvetően erre azt mondanám, hogy egy 20. századi párbeszédet folytatunk most a 21. században. Miért? Azért, mert Amerikában sok fiatal van, aki már okos telefonnal mm, nőtt fel a zsebében. Szerintem a QR kódok, a, a vonalkódok felhasználása lehetővé teszi, hogy a termékekkel kapcsolatos információ rendelkezésre álljon úgy, hogy ne rossz üzenetet küldjünk egy termék felhasználhatóságával vagy biztonságával kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy a gén manipulált élelmiszerek nem veszélyesek, mi nem így gondoljuk, nem úgy, mint esetleg többen e a teremben. Hogy a fogyasztók kíváncsiak erre a fajta információra, akkor meg kell találnunk a módját, hogy ezt az információt megadjuk nekik, de anélkül, hogy a fogyasztókat. Mi az ismert kockázatokat, illetve a tápértékre vonatkozó információkat eh, jelentetjük meg a csomagoláson Amerikában, mert ezt várják tőlünk a fogyasztók, jó, hát ha a GMO információt is fel kell tüntetni, ám legyen, de úgy, hogy ne ijesszük el és meg a fogyasztókat, hanem rendelkezzenek azzal az információval, amelyeken dönthetnek. Szerintem megtaláljuk majd ezt a megoldást, és itt is érdemes majd arról beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, hogy az emberek, a fogyasztók valóban megfelelően tájékozott döntést hozzanak. Tudom, hogy szorít minket az idő, még a kerkemarhakorról röviden, ha szólhatnék fontos hogy, az a kérdés, hogy mit, milyen takarmányt kap, használnak az állattenyésztésben, hiszen a nem megfelelő takarmánybeli döntések kockázatot jelenthetnek, például a kergemarakor szempontjából is, a, a a különböző piacokra kivetett embargókat lassan kezdjük fel, feloldani. Fontos kérdés ez, de szerintem nem lehetetlen. megoldani ezeket a problémákat. Itt a szabadon tartott vagy szabadföldi tyúkok tojásai. Hát, hogyha egy fogyasztónak a barna híjú tojás tetszik, akkor vegyen olyat, ha fehér híjú, akkor legyen olyat. Szerintem nem, meg, nem egy ördöglakat megtalálni erre a megoldást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lezártuk ezzel az eszmecserénk első fordulóját, most pedig meghallgatjuk a képviselőket. Mindenkinek egy percet tudunk biztosítani. Kérjük, hogy ne ismételjék meg azt, amit mások már elmondtak. Kérem, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzanak. Dorfman úr, köszönöm. Elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Egy nagyon konkrét kérdésem volna a TTIP-el kapcsolatban, az SPS szabályozásra vonatkozóan. Az Egyesült Államokban továbbra is komoly problémák jelentkeznek, amikor az Európai Uniót egy egészként próbálják nézni, és az Európai Unió számos térségét úgy kezelik, mint hogyha 28 tagállam többé-kevésbé laza szervezetéről lenne szó holott itt egy egészről van szó, itt egységes szabályozások, illetve irányelvek vannak érvényben, és természetesen a tagállamok, hatá, tagállamok hatáskörébe tartozik ezek végrehajtása. De az Egyesült Államokban is hasonló a helyzet, hiszen a végrehajtás az államok kezében van. Az SPS szabályozásnál az USA-ban a szövetségi államok között van a megállapodás. Tehát hogyan kívánnak TTIP megállapodásra jutni, úgyhogy az Európai Uniót egy egészként tekintsék? Alposzeu Erdos. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr! A, talán az európai gazdák számára az eredetvédett élelmiszerek nyújthatják a legnagyobb piacot, vagy legnagyobb lehetőséget hogyan kívánja az amerikai fél megakadályozni a hamisítást, vagy lehetetlenné tenni a hamisítást. Erre már tett utalásokat, ha ezt konkretizálná jobban, hogy hol mm, tartanak az önök elgondolásai, azt megköszönném. A második kérdésem a kereskedelmi választ, választott bíráskodási rendszerrel kapcsolatos. El kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon nálunk ez a, ettől van a legnagyobb félelem, hiszen a hormonnal kezelt marha, vagy a klórral ö, tisztított csirke, génmódosított szervezetek esetében tegyük föl, hogy a magyar állam nem engedi majd be ezeket, mi történik, komoly kártérítést kell majd fizetni, hogyan tudja, hogyan kívánja megakadályozni ezt az amerikai fél. Köszönöm szépen. Pan, pan poseł Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm, miniszter úr. Igen, hallottam, hogy milyen nagy a különbség a két megközelítés között, tehát az amerikai és az európai között. Én a TTIP-pel kapcsolatban egy konkrét kérdést szeretnék feltenni. Az októberi 11. megállapodás során a tarifa kérdésekről beszéltek. Tudjuk, hogy ami a mezőgazdaságot illeti, csak akkor csökkentik ezeket, hogyha a nem tarifáris problémákat megszüntetik, és gyakorlatilag is arról van szó, ön is említette, hogy az európai földrajzi eredet védelme megvalósul. Szeretném, hogyha konkrétan a konkrét példákról, problémákról beszélne, amelyekkel szembe kell néznie ma az Egyesült Államoknak, ami a földrajzi jelzést illeti. Ránc Garcia képviselő. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma. Két kérdésem volna. Az első az az, hogy vendégünk nem gondolja azt, hogy hasznos lenne, ha Európában kifejlesztenénk egy ugyanolyan jogszabályt, mint amilyen, amilyet az FDA kidolgozott az Egyesült Államokban az védelemről, hiszen Európában hiányzik egy ilyen szabályzás, csak optatív jellegű szabályok léteznek. A második kérdésem pedig az, hogy nem gondolja-e, hogy fontos lenne az Egyesült Államok részéről egyfajta gesztus az EU felé, hogy elismerjék az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket és a földrajzi jelzéseket, mert ez az egyetlen módja annak, hogy az európai agrárpolitika beilleszkedjen a TTIP megállapodás keretébe. A olasz Piemonte esetében nem kell szabadalmakat védeni, ugyanez a helyzet a malagai borokkal, a herezi borokkal, vagy bármilyen más eh, termékkel, amelyet például Németországban állítanak elő. Köszönöm. Pan poseł Korci. Thank you, Chairman, and you're welcome. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nyilván nem fog meglepődni két kérdésemen. Az első a TTIP tárgyalásokra vonatkozik. Ahogyan is tudja, pillanatilag 43 ezer a kvótája az Egyesült Államoknak az EU felé a nem hormonkezelt marhahús vonatkozásában. Ön meddig szeretne elmenni az amerikai marhahús mennyiségét illetően az európai piacon? Mennyiségre vagyok kíváncsi. Van egy konkrét kérdésem. Azt hiszem többször járt Írországban, és egyszer nagyon örültek akkor, hogy megnyílik ez a piac az amerikai marhahús vonatkozásában, akkor 100 millió eurót satszoltak éves szinten a marhahús előállítók vonatkozásában. De Írországból csak 149 ezer euró értékben került marhahús az amerikai piacra. Ön szerint Változik ez a szám, és hogyan, hogyha igen? Miniszter úr, egy kis hegyvidéki térségből származom, ahol fontos termékeket állítunk elő, sajt termékeket, amelyek oltalom alatt állnak. Meggyőződésem, hogy a gazdák, illetve a e, kis e, gazdaságok a TTIP e, nagy vesztesei közé tartoznak majd. Az eddig folytatott egyeztetéseink alapján úgy tudjuk, úgy értesültünk a kereskedelmi biztos részéről, hogy az Egyesült Államok a mezőgazdaság terén alig tett engedményeket, és ön az igazság az, hogy túl kevés magyarázatot adott a klónozással kapcsolatban. Európában ezt a technológiát nem kívánatosnak tartjuk, és azt szeretném tudni, hogy önök megjelölik-e az élelmiszereiket, felismerhető-e, hogy klónozott állat, ered, állati eredetű-e a termék, és azt szeretném még tudni, hogy önöknél az USA-ban hány gazda vesz részt az ökogazdálkodásban, hány biogazdálkodás működik az USA-ban, és ez jelentőse, ugyanis Európában mindig az állatjólétről beszélünk, több állatjólétet, az állatok fokozottabb védelmét, de azt hiszem, hogy ez ellentmond a tárgyalásoknak poseł Toma. Yes, thank you, Chair, thank you very much, uh, Secretary. Köszönöm. Köszönöm. For me it interests very much the Farm Bill, and uh, indeed... Nagyon érdekelne engem ez az új agrártörvény, uh, a kockázatkezelés. Miért változtatták uh, meg a politikájukat ezen a téren? És milyen hatással van ez a költségvetésükre? A a innovációra több pénzt fognak költeni? Nem csak a pontosabb gazdálkodásra, hanem hogy többet is tudjanak ezekről a kérdésekről? Aztán a TPP tárgyalásoknak mely volt a nehéz része? Milyen következtetéseket vonhatunk le a TTIP tárgyalásokból? Köszönöm szépen. Ehm, Elnök úr, köszönöm szépen. Miniszter úr, úgy ehm, vélem, hogy pozitívan állt hozzá a kérdésekhez. Mi Hollandiában a sertés, illetve a szarvasmarha tenyésztés témájában mindig kritikusak vagyunk, és azt mondjuk, hogy a tétipet nem lenne szabad jóvá hagyni, de úgy tűnik, hogy önök szem előtt tartják a családokat, a gazdákat, azokat, akik Európában és az USA-ban állattenyésztéssel foglalkoznak, Kínában ilyesmit nem lehet hallani. Nagyon fontos, komoly tüntetésekre került sor itt Brüsszelben is, az agráriumban dolgozók részvételével, de mi a helyzet a versennyel? a gazdák hogyan tudnak valóban megfelelő jövedelemre szert tenni, hogyha európai és amerikai félről ezt biztosítani tudjuk, akkor azt hiszem, hogy nem szavazhatunk a TTIP ellen. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elvi kérdés. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Miniszter úr, 7 milliárdan vagyunk a Földön, 9 milliárdan leszünk 50-ben, úgyhogy nem igazán ö, oldották meg a problémát az eddig intézkedések, ö, és egyre többet szenvednek a termelők. Üdvözlöm az Egyesült Államok pragmatizmusát, és amikor azt látom, hogy milyen törvényeket hoznak, a kockázatot kezelik, védik a termelőket. Mm, 77 milliárd 2011-ben az az összeg ami önök mondjuk szociális támogatásnak neveznek. Ami a tárgyásokat illeti intelligesebben tárgyalnak, ezért félek a TTIP-től, és ön is említette, hogy végül is a mezőgazdaság a legutolsó terület, úgyhogy ez attól függ, hogy a többi hogy alakul. Úgyhogy ami a marhahúst illeti, azt említette, hogy megfelelő rendszer lesz. Ez mit jelent? Hogy kölcsönösen elismerjük a normákat? Akkor ez veszélyes számunkra vagy pedig majd egy szakértői csoport fog segíteni abban, hogy közelítsen a kettő egymáshoz, ez volna a demokratikus megoldás. Pan Caputo. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Először is nagy örömmel üdvözlöm az amerikai mezőgazdasági minisztert. Nagy megtiszteltetés, hogy ma ide eljött hozzánk. Én azonban a következő kérdést szeretném föltenni, azt hiszem erről volt már szó, de azért remélem, hogy kicsit pontosítja majd. Ön utalt arra, hogy nem tudunk egyforma rendszerekkel két piacot közelíteni egymáshoz, főleg a fő kérdések területén sem. Ugye Európában más a megközelítés, mint az Egyesült Államokban. Aztán ott van a földrajzi jelzés kérdése. A Wall Street Journalban egy ideje volt egy cikk, hogy mi amerikaiabb, mint a parmezán sajt. Azt hiszem, hogy itt láthatjuk, hogy milyen más a megközelítés az Egyesült Államok és Európa között ebben a mondatban. A kérdésem a következő. Ön említette, hogy szükség van arra, hogy a földrajzi jelzés és a védjegy között meglegyen az egyezés. Miért nem lehet automatikusan elismerni ezeket a földrajzi jelzéseket, mint védjegyeket az Egyesült Államokban? Pan poszol Bogovics. Bogovics képviselő. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, miniszter úr. Említette az amerikai és az európai gazdák közti különbségeket. Például azt látjuk, hogy Európában a gazdaságok tízszer olyan kicsik, mint az amerikaiak, ha az átlagot vesszük. A technológia is más, a hormonok, antibiotikumok, eh, peszticidek alkalmazása terén is a különbségek, ezeket jóvá hagyják az Egyesült Államokban, itt nem engedélyezettek. Európában eh, sokkal inkább a vidékfejlesztés, eh, a zöldítés áll a középpontban, míg az Egyesült Államokban csak akkor, csak a piac avatkozik be, illetve a kormányzat csak természeti katasztrófák esetén. Úgy gondolja, hogy egy kereskedelmi megállapodás keretében lehetséges közelíteni egymáshoz az álláspontokat? Mi egy 500 millió fogyasztóból álló piacot képviselünk, és az igazság az, hogy felmerül bennem a kérdés, hogy mennyiben tudjuk közelíteni egymáshoz az álláspontokat. Köszönöm. Pani Hajbus. Hojbusz. Hajbuch képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy eljött, miniszter úr. Az új tenyésztési technológiák kapcsolatban van egy kérdésem. Az Európai Bizottság, illetve az önök minisztériuma, valamint a géntechnológiai ágazat egyeztetett. Szeretném tudni, hogy készek-e arra, hogy engedjenek az ágazatnak, hogy az új tenyésztési, illetve termesztési technológiákat nem szabályozzák. Új-Zéland szeretné szabályozni ezeket. Önök az USA-ban mit terveznek? Mi a szándékuk? Említették, hogy, említette, hogy okosak a fogyasztók, és fontos, hogy saját maguk döntsenek, válasszanak. De ha jól tudom, az Egyesült Államokban az agrár gén technológiákat nem jelölik meg a termékeken, míg Európában igen, mert pedig itt komoly döntésekre van még szükség. A bio gazdaságok száma növekszik az Egyesült Államokban, említette, a GMO-kat is fokozottabban alkalmazzák. Hogyan szeretnék védeni az ágazatot a GMO-kkal szemben, illetve hogyha az Egyesült Államokból biotermékeket importálunk, akkor a szennyeződésekkel szemben hogyan lépjük fel, hiszen nálunk az zéró tolerancia érvényesül. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja vjerujem gospodine ministre da vi brinete o pravima i zdravlju svojih potrošača jednako. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! tulajdonképpen ők ugyanúgy védik a fogyasztóikat, mint ahogy mi itt az Európai Unióban. Az egyetlen dolog az, hogy másképp közelítjük meg a dolgokat. Azt is hallottuk, hogy vannak még nyitott kérdések. Az inkább liberális amerikai gondolkodás. Az élelmiszerekben el nézi a génmódosított termékek jelenlétét. Az európai fogyasztók viszont szeretnék tudni azt, hogy mit esznek. És nem tudom, akarnak-e ilyen szempontból jogszabálymódosítást bevezetni, és jelezni az ilyen jellegű termékeket. Aztán, ami a hormonokat illeti a marhahúsban. Mi a helyzet ezzel? Tájékoztatják állampolgártársaikat, hogy miért tiltott ennek az exportja az Európai Unióban? Azt mondják, hogy Európának nincs megalapozott oka az export tilalomra ezen a téren, úgyhogy szeretném, hogyha tájékoztatnák erről állampolgáraikat. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Érdeklődve hallgattam Tomot, aki főként arról beszélt, hogy nem egyforma, de megegyező értékű. A klórozott hústermékek mennyiben egyeznek még a nem klórozott hústermékekkel? Ön szerint a génmanipulált édelmiszer mennyiben felel meg a nem génmanipuláltnak? A, annak a felelősségét ruházzuk át a gazdákra, hogy azt tegyenek a, a, a, a család asztalára élelmiszert tegyenek. Európában tetszett az önnek, azt mondta az elején, hogy az embereket mi foglalkoztatja, hát mi lesz akkor, hogy a TTIP-et jelenlegi formájában elfogadják. Mi van azokkal a területekkel, régiókkal, országokkal, akik azt mondják, hogy immunikulált élelmiszereket nem akarnak, mert azt hallottuk, hogy 2005-ben egy olyan jogszabályt szavazott meg, amely tiltott egy, meg lehetetlenítette a fogyasztók számára, hogy adott régióban a génmanipulált élelmiszerek előállítását megvétózzák. Erre mit mond? Ja, Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Nagyon jó, hogy eljött ma hozzánk. Először is az a kérdésem, egész egyszerűen a következő. Nagyon sok mindent megtudott ma európai részről, az úgynevezett vörös vonalakról, melyek azonban önök számára a nélkülözhetetlen érdekek, amelyekről nem hajlandóak lemondani az Egyesült Államokban. Van, aki, ismerek valakit, aki 15 éve Ájovába emigrált, évente ellátogatok hozzá, így némileg megismertem az ottani gazdaságot, és két dolog tűnt fel. Először is az, hogy nagyon pragmatikus megközelítő, megközelítésű az amerikai gazda, az amerikai vállalkozó, és a gazdaság és politikai ereje is tetszett az Agrár Szövetségnek Ájovában. Azt hiszem, hogy ezt érdemes volna átvennünk itt az Európai Unióban. Ek, Ek képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr. Rajtam a sor. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Örülök, hogy eljött ma hozzánk. Itt Európában nagyon színvonalas az állatvédelem, és a soron következő évek és évtizedek során remélhetőleg ez javul, hiszen az európai állampolgárok nem csak az élelmiszerek minőségét tartják fontosnak, hanem azt is, hogy hogyan állítják elő ezeket. Egyre többen szeretnék elkerülni azt, hogy a tányérra olyan termék kerüljön, amely során állatkínzás következett be. Ez persze hat az árakra is. Az európai gazdák éppen ezért versenyhátrányba kerültek. Az európai gazdákat nagyon megértem, megértem azt, hogy a TTIP-pel kapcsolatban komoly aggájaik vannak, hiszen végeledményben az olcsó ár lesz az, ami érvényesül, nem hiszem, hogy ehhez elég előrelátóak és széles látókörűek a fogyasztók. Hogyan vélekedik arról, mi lenne, hogyha Amerika is átvenné az európai állatvédelmi standardokat? Ez valószínűleg csökkenteni Európában az ellenállást a ttip szemben. Köszönöm. Pán Szelimovics. Szelimovics képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a miniszter úrnak is, hogy eljött ma hozzánk. Két kérdésem volna a ttip kapcsolatban. Először is a TTIP nem csak az USA és az Európai Unió között jelent tárgyalásokat, hanem itt arról is szó van, hogy meg kell győznünk az európai, meg kell győznünk a közvéleményt arról, hogy miről is szólnak ezek a tárgyalások. Mi az, ami a legfontosabb az USA-ban a közvélemény számára? Mi az, amit legnehezebben tudnának elfogadni, és mi az, amiről legnehezebben tudnának lemondani? Az Európai Unióban tisztában vagyunk azzal, hogy az antimikrobiális rezisztenciának mi a jelentősége, és az antibiotikumok eh, húsokban való felhasználásával kapcsolatban is. Szeretném tudni öntől, hogy ezeket a félelmeket hogyan tudná eloszlatni, hogyan tudná kezelni ezt a problémát. Köszönöm. Pani poseł Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Köszönöm, elnök uh, úr, miniszter úr, köszöntöm itt a parlamentben. Nagyon jó ez a transatlanti kapcsolatok szempontjából, hogy eljött hozzánk. Én az Azori szigetekről származom, ami ugye félúton van Európa és Amerika között. Azért fel kell hívnom a figyelmét arra, hogy ha a földrajzi jelzésekkel és az eredet megjelölésekkel kapcsolatban problémák merülnek fel, valószínűleg a TTIP-et a parlament nem fogja jóvá hagyni. Ezzel kapcsolatos a kérdésem is. A földrajzi jelzések kapcsán említett egyfajta párhuzamos fellépést. Szeretném megkérni arra, hogy ezt fejtse ki, a tagállamok fellépése milyen ezt beleillesztenénk a tt be vagy ez a TT-ben kívül létezne, és az FDA-vel kapcsolatban ez hogyan függ össze? A madeirai borok és a portói borok szempontjából ez nagyon fontos. Szeretném éppen azért tudni, hogy hogyan vélekedik ezen párhuzamos fellépésekről. Köszönöm. Köszönöm. Miniszter úr, két kérdést szeretnék önnek feltenni. Először is az új agrárpolitikájukat illetően figyelembe véve azt is, hogy Amerika kereskedelmi megállapodásokat milyen nagy kedvel köt, ezek alapján ön szerint a marakesi szerződés eh, a WTO-ban kudarcot vallott? Ez az első kérdésem, a másik pedig egy amerikai elnökválasztások nehéz korszak lesznek, nem lesz igazi eh, hivatalban lévő elnök, ez a lémdak korszak, ezelőtt szeretnének megállapodni? Ilyen vagy olyan szempontból a tárgyalási mondatum felvizsgálata elképzelhető? Poseł Wojciechowski. Wojciechowski. Kolega következik. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Chciałem e, poruszyć sprawę. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan kérdésre szeretnék utalni, amelyet előttem szólok már ugyan érintettek, de mégis az Európai Unióban GMO ügyben lassan, biztosan kezd az emberek véleménye megváltozni, már csak azért is, mert egyre szigorúbbak vagyunk ez ügyben, egyre jobban odafigyelünk arra, hogy az egyes tagállamokban a génmanipulált élelmiszereket eh, hogyan engedjük, vagy nem engedjük meg. Ugyanakkor Amerika másképp áll ez a kérdéshez. Kérdésem tehát ezzel kapcsolatban a következő. Önök Amerikában hogyan vélekednek a kutatók, köztük amerikai kutatók egyre határozottabb véleményéről, mi szerint a GMO, genmanipulált élelmiszerek igen komoly veszélyt jelentenek. Ez tehát a kérdésem. Kalinowski úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid kérdésem lenne mindösszesen. Az új szabályok mikor jelennek meg, amelyek értelmében Lengyelország is felkerülhet azon országok listájára, amelyek termékeiket Amerikába exportálják. Például almát, gondolok itt az almára más termékek között. Erre az évre vártuk ennek a listának a megjelenését, de úgy tűnik, hogy elhúzódik. Mikor e, várható ez? Szeretnék hozzáfűzni én is valamit ön szerint egy mi, hogyan definiálná ön a kis gazdaságot, kismértű gazdaságot, illetve milyen terület került ki gazdasági, mezőgazdasági művelés alól? Hiszen folyik a vita arról, hogy folyik a vita a mezőgazdasági termelés szabályról, normáiról, az együttműködés Amerika és Európa között új technikai standardok, normák vezetését szükségelteti majd. Utolsó kérdésem, a TTIP tárgyalásoknak mi a legfontosabb agrár fejezete vagy része? Well, there have uh, obviously been. Uh... Nos, nagyon sok kérdés hangzott el, megteszek minden tőlem telhetőt, hogy lehetőleg gyorsabban válaszoljak rájuk, mert nagyon sok fontos kérdés merült fel. Az első az volt, hogy az EU-t miért nem blokként kezeljük az SPS kérdésekben. Nagyon egyszerű oka van ennek. A legjobb példával akkor élhetnék, hogyha azt mondom, hogy hogyha egy államra koncentrálunk, akkor 28-at érint ez. Végülis ez nem jelent problémát az Egyesült Államok szempontjából a baromfi vonatkozásában, de ha egy blokként kezeljük az EU-t, hogyha egy országnak van valami problémája, akkor minden más ország ennek a következményét viseli. És szerintünk ez nem fair azokkal kapcsolatban, akiket nem sújtott egy bizonyos betegség vagy egy probléma. Úgyhogy ezért ugyan egységes eljárást alkalmazunk, és ugyanez a helyzet a marhahússal, Írország, Hollandia, Litvánia most már kezd nyitni a piacait, úgyhogy tényleg a célja az, hogy védekezzünk az ellen, hogy mindenkire ugyanazt a skatuját hozzuk rá és úgy gondoljuk, hogy így a fair. Nem feltétlenül kell Virginia államban az exportot betiltani, akkor, hogyha ezt az államot nem érinti az adott egység mondjuk a madárinfluenza. Aztán, ami az ír marhahúst illeti. Teljesen jogos a felvetés. Egyszerűen itt azt mondanám, hogy vannak agályaink a jelenlegi állapot miatt. Ez egy VTO döntésre született, és végül is a szankciók bevezetése volt lehetséges. Az elképzelés az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk annak érdekében, hogy a marhahús piaci helyzetet ellensúlyozzuk ennek segítségével. Végül is az Egyesült Államok az egy, a megállapodás eredményeképpen nem kapta azt, amit remélt. Végül is azt szerettük volna, hogy olyan helyzetet teremtsünk, ahol legalábbis a megállapodás szellemét képviseljük, ami a WTO intézkedésre volt reakció. Hát, hogy aztán mi lesz, amikor odáig eljutunk, most pillanatilag nagyon nehéz ezt eldönteni, hogy végül is milyen lesz ez a piac. Aztán volt egy kérdés a költségeket illetően, a gazdasági törvényt illetően, miért voltak reformok. Senki nem gondolta az USA-ban azt, hogy a gazdáknak kell megfizetniük az ár ingadozást e, és egyáltalán nem volt értelme annak akkor, amikor a kukorica árak így ingadoztak olyan program volt akkoriban, amit nagyon nehezen tudtunk megvédeni az állampolgárokkal szemben, úgyhogy reformálni kellett, meg kellett változtatni. Azt akartuk, hogy olyan rendszerünk legyen, hogy, he, hogy tudjuk segíteni, ha arra szükség van. 22 milliárd dollárt költ, ö, tudtunk megtakarítani ö, az egész költségvetésben, akkor, amikor elfogadták ezt a törvényt. a kutatási költségvetés nem jelentősen nőtt, viszont az állami finanszírozású kézben levő kutatási alapok 200 milliárd dollárt kaptak, és ennyit a magánszférából is, úgyhogy 400 milliárd, millió dollár állt rendelkezésre a mezőgazdasági kutatásra. Korábban nem volt megfelelő finanszírozás, és tekintettel a kihívásokra azt hiszem, hogy tényleg azt kell megvizsgálnunk, hogy a politikusokat eh, hogy lehet arra rávenni, hogy több forrás álljon rendelkezésre a mezőgazdaság számára, mert ott van az éghalatváltozás, a betegségek, eh, a eh, növényrotációs programok miatt. Nyilván ezek olyan mm, finanszírozási forrásokat igénylő területek, ami miatt erre szükség van. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a kutatási összegek növelését eredményezi. Megdöbbentett az a megjegyzés, hogy az EU a a vidékfejlesztésre koncentrál, mi meg nem. A vidékfejlesztés nagyon fontos, ami engem illet. Én egy nagyvárosban nőttem föl, Pittsburghben, Pennsylvániában, már másodszorra fogadtak akkor örökbe. Én jogász vagyok egy kisvárosban, és a 80-as években, amikor átszervezték a mezőgazdaságunkat, gazdákat képviseltem, és nagyon sokan kerültek nekész helyzetbe, ezt sosem fogom elfelejteni, nagyon sokat tanultam, és akkor kezdtem el őket a legjobban értékelni, mert megéreztem, hogy mennyire kapcsolódnak a földhöz. És megpróbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy a vidéki területeknek gazdasági lehetőségeket teremtsek. Az volt a kihívás, hogy mivel a mezőgazdaság egyre hatékonyabb volt, amikor az amerikai terület 90%-a volt vidéki, most már csak 15%, a mezőgazdasági termelés, ahol több millió gazda volt jelen, nem föltétlenül akartuk kiváltani egy másik területet, de most ugye ez történt. Gyakorlatilag még mindig fontos a termelés, a mezőgazdasági termelés, említettük a helyi termelést, ez nagyon fontos a kicsik számára, a megőrzés, nem csak a földterület és az egészségügy szempontjából, hogy ne legyen erózió, és ne legyenek különböző áradások. Szükség van arra, hogy a mezőgazdaság gyakorlatilag a, a széndiokszidot meg tudja kötni, zöldebb infrastruktúrák legyenek, megfelelő forrásokra van szükség a gazdák számára, hogy megélhessenek. Eh, ez nagyon fontos az egészséges vidéki eh, mezőgazdaság számára. Aztán, ami a biogazdálkodást illeti. Eh, a mezőgazdasági hulladékot is föl kell tudni használni, nem csak az energetika terén, a ö, petróleum alapú ö, vegyi anyagok kiváltására is nagyon fontos. Ez itt új munkahelyeket teremthetünk, ö, a mezőgazdasági hulladékot felhasználhatjuk, ö, 364 milliárdos ö, iparágról beszélünk most az Egyesült Államokban ezen a területen, hiszen új jövedelemforrásokat jelent ez a gazdák számára, munkahelyeket teremt a vidéki területeken. Úgyhogy ami engem illet, foglalkozunk igenis vidékfejlesztéssel, mégpedig nap mint nap, mert igenis figyelek azokra az emberekre, akik kisvárosokban éltek, a feleségem is onnan származik, a gyerekeink is ott nőttek föl, ők választottak meg először polgármester voltam, utána szenátor, tehát szeretnék segíteni ezeknek az embereknek. Címkézés több kérdés is elhangzott ezen a téren. Végül is most ö, olyan címkézéssel rendelkezünk, ö, amin az olvasható, hogy nincs benne GMO. De hát mindenki azt szeretné, ö, hogy így ö, címkézzék a termékét, de hát azt szeretnénk, hogyha ez pontos is lenne. Aztán nyilván ott van a biocímke, ezt is használjuk. Aztán most szó van arról is a kongressz, kongresszuson belül, hogy lehetne használni egy másik vonalkódrendszert, ahol az Egyesült Államokban végül is az élelmiszertermelők kiegészítenék a vonalkódjaikat ezzel a jelzéssel, amely olyan információt is tartalmazna, hogy lehet, hogy GMO van a termékben. Lehet, hogy jó lenne, hogyha zéró toleranciás rendszert javasolnánk, de egyre pontosabbak a tesztelő rendszerek, és így a tökéletességet egyre nehezebb lesz elérni, úgyhogy valószínűleg valamilyen küszöböt kell meghatározni, azt gondolom, hogy idővel majd láthatják, hogy a fogyasztók tudni fogják, hogy biót vásárolnak, vagy olyan biót, amiben van valami GMO, vagy olyat, amiben GMO van, és hát a fogyasztók választhatnak is. Ami a vörös vonalakat illeti, Hát azt hiszem, hogy a nagykövetünk nem föltétlenül örülne, hogyha ezeket most itt felsorolnám, mert ő az egyik fő tárgyalunk ebben a témában. Vannak nehéz területek, inkább úgy fogalmaznék, és önök rámutattak egy pár A földrajzi jelzés például nagyon nehéz kérdés. Vannak iowa Wisconsinban, Kaliforniában sajtot előállító gazdáink, és úgy gondolják, hogy ők majd a mozzarella, a parmezánhoz hasonló jelzéseket használhatnak. Olyanokat, amelyeket mi már régóta használunk. Itt azonban azt gondolják az emberek, hogy ezeket csak azok használhatnák, akik ezt az egész eljárást először felhasználták. De itt két dolog vetődik fel. Először is meg lehet ezt határozni, hogy vajon egy adott helyen, egy adott országban kezdték el ezt az eljárást. Aztán, amikor már jó régóta, jó gyakran használnak egy terminológiát, akkor eh, el lehet tiltani valakit eh, ennek használatától? És az a földrajzi terület, amely másképp akarja jelölni magát, megakadályozhatja-e egy másik területet, amely ugyanazt a terméket vagy hasonlót állít elő, hogy ugyanezt a terminológiát használja. Hát nem tudom, a, a közelmúltban ö, tárgyalt megállapodás keretén belül volt szó a földrajzjelzésekről, és ez lehetővé teszi ezt a két folyamatot, úgyhogy azt gondolom, hogy potenciálisan tárgyalhatunk ezekről a nehéz kérdésekről. az egyik oldalon olvasom most itt a kérdéseket. Hát, hogy mi a helyzet a választásokkal? Igen, hát valószínűleg ez fontos lesz. Lehet, hogy az új elnöknek kicsit vagy jelentősen eltér a véleménye, hogy ugyanaz lesz a véleménye. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb jelölt, aki valószínűleg a pártok jelöltje lesz, és aki majd az elnök lesz, a kereskedelmet támogatja a szabad kereskedelmet. Lehet, hogy másképp definiálják, lehet, hogy hiszik azt, hogy vannak bizonyos aspektusok, amelyeket kellemesebben kell kezelnie, vagy nem, de azt hiszem, hogy a legtöbbi jelölt a kereskedelmet támogatja. Vannak Amerikában is, és Európában is olyanok, akik ragaszkodnak ehhez. Az én pártomban vannak olyan ö, csoportok ö, a gazdák részéről, akik felvetették az aggájaikat. A másik oldalon a legtöbb gazdaszervezet támogatja a kereskedelmet. Azt hiszem, hogy jó eszmecsere lesz ez. Amerikában a kihívás egy része az, hogy azok, akik támogatják a kereskedelmet, nem feltétlenül jól hangsúlyozták azt, hogy milyen hatása lenne ennek. Nálunk nagyon könnyű dolog, hogyha bezárnak egy üzemet, egy 300 fős üzemet, valahol máshol újra ö, nyitnak, ö, azzal indokolják, hogy ez kereskedelmi okoknál fogva történt ez. de ha csak két, három, négy, öt, tíz alkalmazottja van egy ilyen jellegű cégnek, ebből sose lesz újságcég. Úgyhogy szerintem nem igazán hangsúlyozták a kereskedelmi előnyöket. Valószínűleg azok viszont, akik az aggályokat fogalmazták, meg jobban kihangsúlyozták ezeket a problémákat. Úgyhogy tájékoztatni kell az embereket az egész országban a kereskedelem jelentőségéről. Aztán felvetették itt az alma és a körte kérdését. Nálunk most már végleges stádiumába került a munka ebben a témában, úgyhogy hamarosan meg kell, hogy szülessen az eredmény. Élelmiszerbiztonság. Nagyon fontos ez a kérdés. A közelmúltban született egy törvény, ami az élelmiszerbiztonság modernizálását célozta meg. 15 különböző ügynökség felelős ezért nálunk. Mi azt szerettük volna, hogyha csak egy lenne, amely az élelmiszerbiztonsággal foglalkozik. A modernizációs törvény célja az volt, hogy megpróbáltuk közelíteni ezeket. Hiszen az élelmiszer termékről 80%-ról van szó, a hús, a baromfi tartozik többek között a másik országra. Aztán ott volt a sajt hogyha egy peperóni szeletről van szó, akkor végül is az amerikai ügynökség a felelős ezért, tehát ennek semmi értelme. Úgyhogy végül is azt szeretnénk, hogyha közelítenénk a programokat, mert az FDA vonatkozásában inkább az élelmiszerbiztonság, a másik oldal a prevenció. Úgyhogy most nagyon fontos lesz az ellenőrzés, és ezt az ellenőrzési folyamatot is reformáltuk a közelmúltban. És hogyha problémás termékekről van szó, itt is másképp fogunk tesztelni. Tehát próbáljuk a két rendszert közelíteni egymáshoz, hogy aztán egyszer csak könnyebben lehessen majd egy ügynökséget létrehozni, majd ha eljön ennek az ideje. Persze fontos az elszámoltathatóság, a felelősség kérdése, hogyha bármilyen ö, élelmiszerbiztonsági probléma felmerül, akkor vissza lehessen követni, 300 millió ö, fogyasztó, vagy egy trillió ö, fogyasztó esetében ez bizony nagyon fontos kérdés. Fentarthatóság állat ö, jólét. Ami a marhahúst illeti, itt nem csak a szociális fenntarthatóság az, amit figyelembe veszünk, itt környezetvédelmi és gazdasági fenntarthatósági aspektusok is szerepet játszanak. És hogyha egy ilyen rendszer létezik, akkor lehet a lehető legjobb norma rendszere valakinek, ha nincs megfelelő finanszírozás, sehova se jutunk. A véleményünk tehát az, hogy teljes mértékben, a, ami a fenntarthatóságot illeti, oda kell figyelni, az állatjólét szempontjából pedig megpróbáljuk a nemzetközi szabványokat, normákat figyelembe venni és tiszteletbe tartani. Úgy gondolom, hogy a piac is rendkívüli fontos szerepet játszik itt, hiszen a fogyasztóknak nagyok az elvárásaik, és erre kell reagálni a piacnak. Ami a fast food láncokat illeti, hát nálunk van az egyik legnagyobb ilyen, aminek követnie kell ezt. Aztán az ekvivalencia azon, nagyon sok kérdés hangzott el ezen a téren. Őszintén szóval el kell mondanom, hogy valószínűleg olyan szintű vitára volna itt most szükség, amire nincs ma időnk. De megpróbálom elmondani, hogy miről is van szó. Ott van a bio üzemanyag Önök ezt támogatják. De csak akkor, hogyha fenntarthatóan állítják elő az alapját. Mi úgy gondoljuk, hogy a szója fenntarthatóan termelődik, gyakorlatilag az eljárás folyamán ugyanazt az eredményt érjük el. Szerintünk ez ekvivalencia, de nem azonos rendszer hogyha definiálják azt, hogy milyen célt szeretnének elérni, a kérdés utána az, hogy csak egy módon lehet oda eljutni, vagy többféleképpen. Hogyha többféleképpen, akkor meg lehet eh, találni az ekvivalenciákat, amelyek nem feltétlenül azonosak. Azt hiszem, hogy eh, itt majd elég sok eh, eszmecsere lesz, de végül is a cél az, hogy az eredmény ugyanaz legyen, nem tudjuk, hogy ugyanúgy, ugyanazon az úton jutunk el oda. Ugyanez a helyzet a földrajzi jelzésekkel, vagy a védjegyekkel, vagy lehet őket kombinálni. Hogyan definiálnám a kis gazdaságot? Az Egyesült Államokban 2,3 millió gazda van. Ezer dollár vagy annál több a kereskedelmi értéke az előállított termékeknek. De a 2,2 millió belül kb. 1,3 millió gazda állít elő olyan terméket, amely valószínűleg 10 ezer dollárnál kevesebb értéket állít elő. Úgyhogy A többség ide tartozik, kevesebb, mint 10 ezer dolláros forgalommal rendelkezik. A helyi piacra szállítanak. Aztán van 700 ezer olyan termelő, akik több mint 10 ezer, de kevesebb, mint 250 ezer dolláros forgalommal rendelkezik. Őket általában családi gazdaságként, vagy középméretű gazdákként definiálják az Egyesült Államokban. Aztán kb. 200-300 ezer gazda, aki több mint 250 ezres forgalommal rendelkezik. Ők képviselik a legjelentősebb részét a piacnak, A gazdák zöme viszont kis vagy középméretű gazdasággal rendelkezik. Szinte minden gazda a KKV-k esetében a saját gazdaságában dolgozik, úgyhogy ezért próbálunk olyan gazdasági körülményeket teremteni, ahol munkahelyeket teremtünk, és ahol könnyebben tudják megtartani a gazdaságukat, és ne kelljen két munkahelyen te, dolgozniuk. Ugyanis a fiatalok látják, hogy milyen nehezen élnek meg a szüleik, és nem föltétlenül szeretnének gazdáká válni ők is. Végül. Ami a bio, GMO kérdéseket illeti, hogyan élnek ezek együtt az Amerika Egyesült Államokban néhány évvel ezelőtt kezdtük ezt a vitát. Egy olyan csoportról van szó, akik GMO-t, biót termelnek, és megkértem őket arra, hogy hogyan lehetne kidolgozni egy olyan rendszert, ahol együtt élhetnek ezek a különböző termelők. Azt mondták, hogy tudniuk kell a gazdáknak, hogy a szomszédjaik mivel foglalkoznak. Illetve megfelelő időben, megfelelő módszerrel, megfelelő helyen vessenek, hogy aztán ne legyen keveredés. Másodszorban, amikor további kockázatkezelésre van szükség, bizonyos eszközökre, akkor változtattunk a különböző biztosítási rendszereken. A harmadik terület pedig, hogy további kutatásokat kell végezni, és erre sor is került, és nagyon érdekes felfedezésekre jutottunk. Bizonyos növények esetében. Aztán a biotermelőknek feltettük azt a kérdést, hogy hányan tapasztalták azt, hogy a termék, hogy a növényeiket szennyezték az összes többi növények. És nagyon kevesen mondták azt, hogy igen. Körülbelül 20 ezeren vannak a minősített biogazdák nem föltétlenül ö, jegyeztették be magukat, de az elvárásoknak megfelelnek, körülbelül ennyien vannak. Én akkoriban kormányzó voltam, úgyhogy nem tudom, hogy mi volt ez a 2000-2005-ös szavazás, arra, arra nem tudok válaszolni, ezt nem tudom megmagyarázni, hogy mi volt ez Hát az újságok nem föltétlenül helyesen írnak a dolgokról, de lehet, hogy ez igaz. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam. Lehet, hogy egy párat kihagytam. Miniszter úr, nagyon sok kérdést, nagyon sokféle kérdést hallhattunk wyrazem podziękowania. Szeretném megköszönni, hogy eljött, a taps is eh, ezt jelzi. Köszönjük az által elmondottakat. Szeretnénk visszatérni arra, amit eh, kezdetben említett. Ha jól emlékszem, azt említette, hogy az amerikai mezőgazdaságot eh, főleg külföldön nem értik megfelelően, úgy gondolom, hogy ez valóban egy fontos üzenet, hiszen az a benyomásunk néha, nekünk is az a benyomásunk néha, hogy az EU-ban sem értjük eléggé a mezőgazdaságot. Van, van itt valami, ez egy sajátos ágazat, amelyet nehezen lehet más ágazatokhoz hasonlítani amikor az élelmiszer biztonságról, az élelmiszer ellátás biztonságáról beszél, úgy gondolom, hogy a TTIP-nek erre ki kellene térnie, elő kellene segítenie azt, hogy a mezőgazdasági kérdéseket globálisan közelíthessük meg közösen, hiszen a globalizáció erről is szól. Ez már érvényesült, megvalósult a pénzügyi ágazatban, és a mezőgazdaságban is ez figyelhető meg bizonyos állami beavatkozásra szükség van, hiszen a piac, a szabad piac önmagában nem tud mindent szabályozni. Ha a pénzügyi intézményekre gondolunk, úgy tűnik, hogy a piaci mm, eszközök helyzete könnyebb, mint más ágazatokban. A mezőgazdaságban a termelés növelése vagy annak csökkenése az éghajlat, éghajlati okokkal is magyarázható. Lehet, hogy 10 milliárdan leszünk már 2050-ben a Földön, addigra a fehérje termékek fogyasztása, ha nő Ázsiában, akkor a vízellátással kapcsolatban problémáink lesznek, a földdel kapcsolatban is problémák jelentkeznek, és egyéb gondok is, amelyek összefüggnek az éghajlatváltozással. Mindez pedig egy komoly terhet jelent a mezőgazdaságra nézve is. Ezért úgy gondolom, hogy e kérdésekben hasonlóan gondolkodunk. És e, most, miután meghallgattuk Önt, miniszter úr, úgy tűnik, hogy az európai mezőgazdaság nagyon is közel áll az amerikai mezőgazdasághoz. Én ugyanakkor úgy gondolom, hogy azért ennél mélyebbek mégis a különbségek, hiszen tudjuk, hogy Európán belül is mennyire sokrétű a mezőgazdaság, elég, hogyha megnézzük az észak-déli különbségeket, és ezek talán jelentősebbek is nálunk, mint az Egyesült Államokban. Miniszter úr, még egyszer köszönöm, hogy eljött. Biztos vagyok abban, hogy visszatérhetünk még az ön által nyújtott válaszokra, és véleményem szerint ez az eszmecsere nagyon hasznos volt. Parancsoljon öni a szó. Elnök úr, szeretném még egyszer megköszönni ezt a lehetőséget, a figyelmet, az időt, amelyet erre az eszmecserére szakítottak. Csak két dolgot szeretnék még lezárásképpen elmondani. Először is Európának nagyon jó a hírneve az európai termékeknek, gazdáknak, nagyon jó a hírnevük, és ez egy nagyon komoly többletértéket jelent. Ez olyas valami, amit az amerikai fogyasztók különösen nagyra értékelnek. Éppen ezért ilyen jelentős a kereskedelmi különbség, az egyensúly különbsége az EU és az USA között, hiszen ilyen nagyon színvonalas termékeket értékesítenek. Hogyan tudjuk túlélni ezt a folyamatot? Szerintem úgy, hogyha továbbra is a színvonalas termékekre összpontosítunk. Mi akik a mezőgazdasággal, a gazdálkodással foglalkozunk, két komoly problémával szembesülünk. Egyfelől komoly kihívásokkal kell majd megküzdenünk az éghajtváltozás miatt, az ágazat szempontjából erre globális válaszokat kell adnunk, és Párizsban is erre ki kell majd térnünk. Másodszorban pedig, ami a kereskedelmi megállapodásokat illeti, Engem mindig is foglalkoztatott az, hogy a mezőgazdaság, a gazdaság egész, egészéhez hogyan alkalmazkodik. Gyakran a mezőgazdasági kérdések nem feltétlenül szerepelnek a tárgyalások során a prioritások között. Lehet, hogy inkább a gyógyszeripari szempontok vagy más ágazatok fontosabbak, a gazdaság szempontjából. Végeredményben azonban, amit elmondtunk, az az, hogyha nem támogatjuk a gazdákat, és felhagynak a termeléssel, akkor, akkor mi a helyzet? Meg biztosítanunk kell azt, hogy a mezőgazdaság, illetve a tárgyaló felek mindenhol, minden országban felmérik azt, hogy milyen fontos szerepük van a gazdáknak, kellő tiszteletet kell tanúsítanunk irányukban, ezt főleg hazámra nézve mondom, meg kell becsülnünk őket, hiszen nagyon komoly felelősséget ruháztunk rájuk, és ők lehetővé tették azt, hogy valóra váltsuk álmainkat, nem mondtunk ezért neki köszönetet, holott ezt meg kellene tennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Úgy gondolom, hogy ez az eszmecsere nagyon hasznos volt mindkét fél számára, és biztos vagyok abban, hogy majd még visszatérhetünk erre, most még tartunk egy percet szünetet. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Sorry. Click on the right. That's to go forward. Yeah, and you'll have A there in front of you. just. Uh, no. Proszę Państwa, mamy opóźnienie. Przechodzimy do punktu piątego. Kiedyś kollégák, Késésben vagyunk, az ötös napi rendi ponttal folytatjuk. Nem vagyok benne biztos, hogy hogyan lenne igazán jó, melyiket vegyük előre. Az Európai Bizottság főigazgatóságának képviselőjével kellene most, ha minden igaz, eszmecserét folytatnunk. Tehát John Clark a következő meghívottunk, aki megbízott főigazgató az agrárfőigazgatóságban, és aki a két oldalú tárgyalásokért felelős. Ebben az esetben a TTIP-ért. Elnök úr, ezt az ülést az interneten közvetítjük, vagy ez zárt ülés? Ez fontos lenne. Online követhető az ülés, teljesen nyíltan, webstreamen közvetítjük. Clark úrnak meg is adom a szót rögtön, parancsoljon. Kérem, vegye figyelembe, hogy kicsit le vagyunk időben maradva, de ez nem jelenti azt, hogy önnek röviden be kellene beszélnie. Angolul azt szoktuk mondani, hogy a színpadon az ember a gyerekekkel és az átokkal soha nem tud versenyre kerülni. Nos, hasonlóan nehéz helyzetben vagyok én most a brit az amerikai elnézést javítja magát a tolmács, az amerikai ö, ö, agrárminisztert követően hogyan tudnék én hasonlóan izgalmas szórakoztatást kínálni. Megpróbálok majd a WTO tárgyalásokról azért beszélni, a szabadkereskedelmi megállapodások témájáról. arról, hogy a már hatályban lévő megállapodásokból hogyan tudnánk többet kihozni. És ezt mi kitérnék természetesen egy-két kérdésre. Az agrárfőigazgatóság, illetve a, az, az agrárkereskedelmi megállapodások nagyon fontos részét képezik a közösségi agrárpolitikának, ez nem csak a gazdasági növekedés, hanem az egész társadalom szempontjából nagyon fontos. A gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez nagyon fontos. Európában közvetlenül 2,2 millió munkahelyért felelős. Hogyha megnézik ezt a kivetített képet, akkor láthatják, hogy sorban negyedik évben már a legnagyobb ex portőre vagyunk az agrártermékeknek. Tehát a felső rész az export, az fekete vonal alatti rész az import, láthatjuk az egyenleget, ez piros vonal, tehát kereskedelmi pozitívumról beszél, aktívumról beszélhetünk. Nem csak alaptermékeket, hanem feldolgozott termékeket is exportálunk. 2015-ben az eddigi számok alapján folytatódik ez a pozitív trend. 6 milliárd eurónál tartunk, azt tervezzük, hogy az éves növekedés a 6%-ot is eléri majd. Alapvetően nagyon pozitívak a kilátások. Európán belüli növekedési potenciál korlátozott, de hogy azt Vilszak úr is említette, óriási keresletnövekedés várható az ázsiai és az afrikai országokban, ahol egyrészt a lakosság óriási tempóban növekszik, másrészt az elkövetkezendő 30 percben a középosztály egyre nagyobb lesz, ahol egyre nagyobb lesz a fehérére az igény, itt pont itt, illetve a minőségi termékekre, a színvonalas termékekre Európa ebből a szempontból nagyon jó helyzetben van. Hogyha jelenlegi import-export eh, tendenciákat vizsgáljuk, ez a tavalyi import trendeket mutatja, főként Amerikából és Brazíliából importálunk szója, takarmány, eh, különböző magvak, a Kínában pedig, eh, Indonéziából pedig pálmaolajat, ezért további feldolgozásra szolgáló termékeket importálunk. Hogyha nézzük a másik felét, hogy hova exportálunk elsősorban, ezek a legnagyobb külpiacaink, Amerika, Kelet, Dél-Kelet-Ázsia, Kína, Közel-Kelet, ez nagyon fontos gabonapiacunk, és a múlt év közepéig az Orosz Föderáció. Folytatnám a WTO tárgyalások napirendjével, mert a Nairobi-ban megrendezendő miniszteri konferencia már csak 10 napja van. Azt hiszem elmondhatjuk nyugodt szívvel, hogy ezen a ponton a piaci, agrárpiaci hozzáférés, illetve az agrár támogatások kérdése nem kerül majd napirendre. A legfontosabb kérdés az exportverseny lesz, már csak azért is, mert ezen a területen nagyon fontos érdekeink vannak Szeretnénk, hogyha kiegyensúlyozott eredmény születne, itt ne csak az exporttámogatásokról beszélnünk, hiszen az exporttámogatások állandó megszüntetését javasolták volna Nairobi-ban, de ez csak akkor elképzelhető, hogyha más export torzító támogatásokat is meg szigorítanák, de egy, egyoldalúan nyilvánvaló, hogy nem fogjuk az agrár export támogatásainkat egyik pillanatról a másikra megszüntetni. Erről ennyit. Lássuk meg a szabadkereskedelmi megállapodások kérdését. Évek óta alapvetően a kétoldalú megoldásokat kerestük, és WTO eredmények hiányában igazából a vám tarifák csökkentésének az exportpiacokon az egyetlen módja az, hogyha két oldalú szabadkereskedő megállapodások megkötésére törekszünk. Ez a térkép az elmúlt két-három évben kötött megállapodásokat mutatja. Korea, Kolumbia, Peru, Kanada, Dél-Afrika, hogy csak egy-kettőt említsek, az elmúlt hetekben zártuk le. Vietnámmal a kereskedő megállapodásról folytatott tárgyalásokat ez agrár szempontból nagyon pozitív. Vietnámi oldalról a kereskedelmi érdekeink szempontjából fontos ágazatok a tejtermék, sertéshús, marahús és sok más területet teljesen liberalizáltak, és Vietnám esetében pedig a cukor, rizs és keményítő kérdést nem liberalizációval, hanem vámkóták eszközökkel sikerült megoldanunk. A Vietnámmal kötött szabadkereskedelmi megállapodáson keresztül a legfontosabb földrajzi eredetvédett termékeink közül 130-at is sikerült így rendezni, ez azt hiszem, hogy nem csak egy óriási 90 milliós piachoz való hozzáférés, hanem óriási pontoságú precedenst is jelent majd a dékelt ázsiai régióban. Lássuk most a következő fázisát a két oldalú szabadkereskedelmi megállapodásoknak. Kína, az öbölmenti országok, Japán. Japán nagyon fontos az agrárélelmiszeripar számára Európában. Egy roppant védett piacról van ugyanis szó, főként az eredetvédett és az agrártermékek esetében. Ezért a célunk az, nagyon ambiciózusak vagyunk, szeretnénk nagyon jó eredményeket elérni, nem fogjuk beérni azzal, hogy a TPP hát igencsak szerény szintjén megmaradjunk, és nem fogunk részt venni, nem fogunk rábólintani bármilyen megoldásra csak azért, hogy minél hamarabb megállapodjunk Japánnal. Nem ez a stratégiánk. A TTIP tipről ma már sokat beszéltünk ma délután. A Juncker bizottság prioritásainak, tíz legfontosabb prioritásának egyike. Úgy érezzük, hogy az európai mezőgazdaság szempontjából ez valóban roppant fontos. Itt alapvetően a kulcs az, hogy megtaláljuk az offenzív és a defenzív taktikánkat, hiszen főként a tejtermékek, egyes hústermékek, a bor, az égeteszesz, illetve az eredet megjelölést, vagy védett eredet megjelölés rendelkező termékek esetében Amerika roppant pontos, fontos piac, a marha, baromfi, sertés, részben az etanol, a rizs és az keményítő piac itt az előállítási költségeink ugyanolyan, sokkal magasabbak, mint Amerikában, nincsen az meg az a, ugyanaz a méretgazdaságosság, ezért Amerika jóval versenyképesebb, éppen ezért egy TTIP megállapodásban ezeket az ágazatokat Európa részéről nem tudjuk majd teljes mértékben liberalizálni, már csak azért is, mert, vagy már csak azért sem, mert ezt tönkretene ezeket az ágazatokat. Olyan BEM tarifa alapú megoldásokat fogunk javasolni, amelyek piaci hozzáférést javítják az amerikai barátaink számára, anélkül, hogy kockára tennék az európai ágazat túlélését vagy jövőjét. Azt hiszem a miniszter úr is elismerte ezt, amikor arról beszélt, hogy egyikünknek sem célja az, hogy az másik fél gazdaságát tönkre tegye. Az önök szakbizottságában úgy érzem mindig fontos az hangsúlyozni, hogy egyes ágazatok különösen kényesek, de általánosságban véve nem képezi tárgyalási alapot, nem képeznek tárgyalási alapot az élelmiszer biztonsági előírásaink, amely a világon a legszigorúbbak. Így tehát klórban mosott húsok nem kerülhetnek európai boltok polcára. Ez ügyben fogalmazunk világosan. Thank you. Következő diát, hogyha megkaphatnám, köszönöm. Nagyon fontos megállapodás, melyről a tárgyalásokat nem sokára újra kezdjük majd amelynek az európai gazdaság, mezőgazdaság szempontjából óriási éppen ezért nem szabad alábecsülni. A Mercosur régió is a hús, a cukor és egyéb termékek esetében nagyon versenyképes, ezért egy, a Mercosur tárgyalások során ezt különösen nagy figyelemmel kell majd kezelni. Az Európai Bizottság befektetési és beruházási stratégiáját és kereskedelmi stratégiáját nyilván nagy érdeklődéssel olvasták önök is. Azt hiszem, hogy a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokra vonatkozóan ez igen csak ambíciózus. Ausztráliával és Új-Zélanddal szeretnénk, illetve Mexikóval és Csillével tárgyalásokat kezdeni. Erre kérünk felhatalmazást hogyha ezek elkezdődnek, akkor ez a Amerika és Mercosur mellett új területeket nyithatnak meg. Éppen ezért akár csak a biztos úr, én is én is úgy érzem, hogy el kell újra és újra mondani, hogy olyan eredményt keressünk, amely nem csak politikailag, hanem gazdaságilag is, illetve nem csak gazdaságilag, hanem politikailag is elfogadható. Ezért az alapvetően ma az az üzenetem, hogy az Inter szakbizottsággal érdemes kapcsolatban maradni, annak érdekében, hogy egy, az Európai Parlament álláspontjában valóban hatékonyan megjelenjenek az agrár érdekek. A földrajzi eredetvédelemmel kapcsolatban nos, mit is mondhatnék, ezeket mindig roppant fontos kérdésként kezeljük, minden mondjuk a bá, bor ágazatról szóló megállapodásban, ahogy azt már hallottuk korábban, a földrajzi eredet megjelöléssel rendelkező termékek a legfontosabbak, ezek nagy értékű, hozzáadott értékű termékek, amelyek nagyon sok munkahelyet teremtenek, több ezer kis és középvállalkozást tartanak el, rengeteg embernek adnak munkát Európában. A földrajzi eredet megjelölés nem csak három vagy négy tagállamot érint, ahogy ezt Wilsek úr is említette, Európában, Európa arról híres, hogy biztonságos, tápláló, nagy hozzáadott értéki, nagyon jó színvonalú termékeket állítunk elő, pontosan ezért kell feltartani a magas szintű, szigorú eredet megjelölés, az eredet megjelölés védelmet, az amerikai védjegyrendszert javasolta a miniszter úr, na hát ez nem fog menni, mert eh, ez nem nagyon működik. Eh, arról nem is beszélve, hogy ennek érvényt szerezni, főként a kis eh, gazdák vagy termelők esetében annyira drága, hogy ez elrettenthető lehet. A kereskedelmi megállapodásokat egy dolog mm, végig tárgyalni és aláírni, de utána e érvényt is kell ezeknek e, szerezni. Főként az e, állat és növény egészségügyi szempontból rengeteg kereskedelmi korláttal kell megküzdenünk. Sokszor pont ez jelenti a, a problémát. Hogan úr és az Európai Bizottság számára az komoly prioritás. Megpróbálunk E, az exportpiacokon e, diverzifikálódni, annak érdekében, hogy tényleg hatékonyan fellépjünk a nem vámtarifális akadályok ellen. Például a Kanadába sikerült 15 év e, után visszaterelni az európai piacot, illetve a török piacra, tehát az alma, a körte is újra visszakerülhetnek, az európai alma és körte is visszakerülhet az amerikai piacra rossz évek óta, illetve a tejtermékekkel kapcsolatban is nagyon sok ilyen problémánk van. Másik dimenziója ennek, ez a, a kereskedelmi marketing, egy új szabályozást fogadtunk el a közelmúltban, amely lassan életbe lép, amely már most is sikerre resnek bizonyult. Egyre több tagállam használja ugyanis ezt fel. Egyre több fajta terméket vonnak ebbe be, nem csak a szokásos országokat, Amerika, Kína, Oroszország, Svájc, vagy, hanem egyre több külső piacot céloznak meg ennek a segítségével, az Európai Biztos Hogan úr pedig, illetve az egész Európai Bizottság eh, a 12 hónapban a lehetőtek legtöbb országba eh, ellátogat. Nem egyedül, hanem elkísérik eh, majd a különböző ágazati szervezetek képviselői is Kína, Japán, Vietnám, Indonézia, és valószínűleg Nyugat-Afrika mind-mind sorra kerülnek. Ezek nagyon fontos piacok, ahol, amelyeknek talán nem szemteltünk elég figyelmet. A biztos úrtól hallom, vagy a, a, a testbeszédjéből kiveszem, hogy itt az ide, hogy lassan befejezzem. Tom Wilson miniszter úr eh, beszélt arról, 2050-re 9 milliárd embert kell majd táplálni, de hogyha a, az étkezésbeli szokásokat is figyelembe vesszük, akkor inkább olyan, mint a 11 milliárd embernek kellene megtömni a hasát. Az nemzetközi szintű élelmiszer ellátás biztonságára vonatkozó kihívás nagyságát nem szabad alábecsülni. Az uniós agrármodellt talán most jobban tudjuk promótálni. Fontos ehhez, hogy a piaci orientációt előtérbe helyezzük a, a és elsősorban a, a megújult kappal úgy érzem, hogy sokat tehetünk annak érdekében, hogy nem csak Európa élelmiszerállátásának a biztonságát garantáljuk, hanem általánosságban a világét is, és azt hiszem, hogy e tekintetben nagyon jó irányba eh, haladunk. A biztos úr, és köztük jó magam is, nagyon komoly figyelmet eh, szentelünk annak, hogy a megfelelő szakpolitikát folytassuk a partnereinkkel, a G20-ak, a G7 kereteiben is, a FAO-ban, a fekete-afrikai országokkal fenntartott kapcsolatainkban, illetve az ENSZ 2015 utáni fenntartható fejlődési céljének keretében is. Tehát küldetésünk az, hogy az élelmiszer ellátása biztonságának a kérdését Európa határain kívül is napirenden tartsuk hangsúlyoznám, hogy célunk az, hogy önökkel, az önök szakbizottságával együtt dolgozva elérjük a piacnyitást, és hogy egy kiegyensúlyozott, tényleg egy kiegyensúlyozott kereskedelmpolitikát folytassunk, hiszen így tudjuk legjobban kihasználni a meglévő kereskedelmi lehetőségeket, illetve biztosítani azt, hogy a, a defenzív szempontokat is megfelelően tudjuk kalibrálni, és nagyon számítok az önök támogatására annak érdekében, hogy ezeket a szempontokat valóban érvényesíteni tudjuk az agrár tárgyalások során. Elnézést, hogy túl hosszan beszéltem ennek úr, de úgy éreztem, hogy nagyon sok kérdés van, amire mindenképpen röviden ki kell térnem. Obiecujemy Państwu, że będziemy do tego problemu. Tisztelt kollégák! Megígérhetem, hogy visszatérünk még a jövőben erre a kérdésre. Azt hiszem, hogy ezt rendszeresen tesszük majd, hogy nyomon kövessük a kereskedelmi tárgyalások alakulását, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés a mezőgazdaság számára az EU-ban. Ezt azért mondom, mert visszatérünk erre később, most pedig szeretném, hogy mindenki egy percben tegye fel a kérdését. Nikolson úr. Uh, first of all Először is el szeretném mondani, hogy nem kell aggódnia, nagyon jól ö, teljesített. A VTO belül, ahol folynak a tárgyalások, föl kell tenni a kérdést. A WTO nem halt meg. Ezen tárgyalásokkal, a TTIP-el, Ausztrália, Mexikó, Új-Zéland, akiket említett, és mi itt Európában ö, kicsit elfogultak vagyunk a tárgyalásokkal kapcsolatban. Releváns, avagy sem? Ezen tárgyalások vonatkozásában. A Mercosur megint visszatért a napirendi pontok közé, mióta megváltozott a kormány. Mi a helyzet az ekvivalenciával? Most hallottunk az édjegyektől, stb. stb. Legalábbis az amerikaiak ezzel érveltek. Nyilván ami a kereskedelmi kapcsolatokat illeti. Ne feledkezzünk el az árakról a világpiacon. Jobb megállapodásra van szükségünk. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Ránc Garcia képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen. Igazgató úr, köszönöm, hogy eljött ma délután hozzánk nagyon rövid kérdéseim lesznek. Hol és mikor kerül sor a következő tárgyalási fordulóra a TTIP kapcsán? Említette, hogy a földrajzi jelzések eh, védelme, az eredet megjelölések védelme továbbra is prioritás lesz az EU számára. Erről nem mondunk le. Ha jól értettem, ezt mondta, és azt szeretném kérdezni, illetve emlékeztetni arra, hogy az Európai Uniónak az USA-val kötött eh, megállapodása 2006-ban a borról tartalmaz egy második részt, amelyben az USA elkötelezte magát amellett, hogy más eredet megjelölésekről is tárgyal majd. A TTIP most egy kitűnő alkalom erre. Az EU akkor elvárja az USA-tól, hogy a 2006-os megállapodás második részét is teljesítse? Dorfman úr. Köszönöm, elnök úr. Én is a az eredet megjelölésekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Többször elmondta, hogy ez főleg a KKV-k számára egy komor, komoly lehetőség, de ez nem így van, ha megnézzük, hogy ki az, aki értékesít az USA-ban vagy máshol ilyen termékeket, ha megnézzük a borokat vagy a sajtokat, például hazámból, Olaszországból úgy gondolom, hogy Vilszak úr megkerülte már ezt a témát, itt nem annyira arról van szó, hogy azonos vagy ekvivalens rendszereink vannak-e, hanem arról van szó, hogy az USA felhasználja a mi védjegyeinket, hogy hogyan érvényesítsük ezek védelmét védjegyeken keresztül, vagy eredetmegjelölésen keresztül, nem ez a lényeg, nem szabad engednünk azt, jóvá hagynunk azt, hogy a számunkra értékes elnevezéseinket a világon bárhol felhasználják a jogot érvényesíteni kell, és ez alapelv kell legyen a tárgyalásaink során, hogy találjunk egy megfelelő megállapodást. A kanadai szint alá semmiképpen nem lenne szabad mennünk, máskülönben nagyon megnehezítjük a saját helyzetünket a jövőben. <coughs> Merci. Il n'a pas échappé tout à l'heure à beaucoup que... Köszönöm a szót. A VTO-val kapcsolatban nem vála- kaptam választ a kérdésemre. És hogyha végignézek a térképen, ha azt veszem, hogy hogy alakul a brazil agrár költségvetés, és milyen irányba haladnak, ön szerint a bizottság egyre inkább magára marad, mint a templom védője itt esetleg Marrakes vonatkozásában? Hajszling úr mindig, amikor eljön ide, azt mondja, hogy minden rendben van, még lesz jobb is, aztán azt kérném akkor, hogy magyarázza el nekünk azt, hogy miért csökkennek a termelői árak, holott a piaci részesedésünk nagyobb, vagy 30 cent per tejliter ár, ez megfelelő? mesélje el azt, vagy mondja el azt, hogy mely országokkal nem akarunk szabadkereskedelmi megállapodást kötni, így rövidebb lenne. Egyáltalán azt sem tudom, hogy hogyan tudjuk áttekinteni a helyzetet, ha egyszer mindig arra törekszenek, hogy megpróbálják az európai gazdák érdekeit szem előtt tartani. Azt hiszem, hogy kiátszuk az érdekeket, hiszen itt végeredményben nem a mezőgazdaságról van szó, a megállapodások ennél többet is tartalmaznak, és sajnos mindig a mezőgazdaság az, amely számára legkevésbé kedvezőek a megállapodások. Nem tartom tisztességesnek. Azt állítjuk mindig, hogy eszmecserét folytatunk, vitázunk, vegyük fel a kapcsolatot az intában a kollégáinkkal. Nekünk kell erről itt beszélnünk, és hogyha lezárjuk a megállapodásokat, akkor ezeket itt meg kell vitatni. Ez mégsem járja, hogy mindig elénk terjesztik az eredményeket. Andrew. Köszönöm a szót, elnök úr. Mondja Adri úr. Amikor végighallgatjuk önt, akkor az a benyomásunk, hogy minden rendben van, nincs gond, úgyhogy egy kérdésem lenne nekem is a földrajzi jelzésekkel kapcsolatban. Szeretném tudni azt, hogy ami a tárgyásokat illeti, konkrétan hol, hova jutottunk el az Egyesült Államokkal való tárgyalások során. Mert ez nem volt egyértelmű abból, amit a miniszter úr mondott. És továbbra is megkérdőjelezik-e az Európai Uniós elvárásokat. A két főigazgatóság kapcsolatban. Mi a helyzet a nem mezőgazdasági ö, termékek kapcsán? Szánadá, one minute. Szendra képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Nos, több kérdésem is volna. Először is mely európai gazdálkodói szervezettel hagyják majd végre ezeket a ö, látogatásokat, amelyekről említettem. Aztán említette a kanadai megállapodást. Szeretném tudni, hogy hogyan állunk ezzel, hiszen nincs még hatályban, holott úgy tűnt az ön által elmondottakból, hogy már hatályos, már életbe lépett. Melyek azok a kényes termékek, amelyeket kritikusnak tartanak a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatban? és amelyek számára nem teszik lehetővé teljesen az importot. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bogowicz, valamit. Köszönöm, Bogovics képviselő. Köszönöm. A szakbizottságunkban elfogadtunk egy állásfoglalást a TTIP-ről, ez azt tartalmazza, hogy a mezőgazdasági gyakorlatokat tiszteletben fogjuk tartani. Ezeket tiszteletben kell tartanunk. Ebben az esetben most a peszticidekre gondolok. Úgy tűnik számomra, hogy itt nem arról van szó, hogy a jelenlegi gyakorlatokat tiszteletben tartsuk, hanem egészen egyszerűen arról, hogy alkalmazkodnunk kell az Amerikában követett eh, módszerekhez és gyakorlatokhoz. Ez pedig az európai gazdákat és fogyasztókat, főleg a gazdákat egyébként kiszolgáltatja és eh, kritikus helyzetbe hozza. Úgy tűnik, hogy eh, aki leginkább veszít majd, az az európai gazda, holott pont őt kellene legjobban védenünk. Úgy gondolom, hogy ezen intézkedések nem segítik elő azt, hogy versenyképesebbek legyenek az európai gazdálkodók, ezért szeretném tudni, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy Európában továbbra is fennmaradjon a mezőgazdaság. Köszönöm, elnök úr, a szót. Hát végül is furcsának tűnik, hosszú távon nem lesz elegendő termékünk, egyre nő a, a föld lakossága, de hát már másfél éve többlet ö, mutatkozik a ö, tejtermékek és a hús ö, terén. Új piacokat kerestünk, de most mi a helyzet? Nincs elég piac, vagy nem elég jó piac áll rendelkezésre? A kérdésem tehát az, hogy végül is a, az, egy, az, egy, az amerikai Egyesült Államokkal kötött megállapodásnak milyen lesz a hatása. Nagyon sok tanulmány szerint az EU piacát ez negatívan érinti, és negatív hatást kell, hogy elviseljen. Önnek mi a véleménye? Köszönöm, elnök úr. Két konkrét kérdésem lenne a bizottság képviselőjéhez. Említette a Vietnámmal kötött megállapodást. Ez egy olyan megállapodás, amely az andalúz rizs termesztőket rendkívül aggasztja. Milyen biztosítékot tudunk adni nekik, az európai termelőknek? Ebben az ágazatban szeretném, hogy ezt röviden fejtse ki. Egyébként pedig nem említett olyan termékeket, mint a zöldségek, gyümölcsök, illetve az olívaolaj, ami nagyon fontos Európában. Az ön véleménye szerint eh, milyen lehetőségeket rejt, eh, magukban, rejt magában ez a megállapodás, illetve milyen eh, hátrány érheti a termelőket? Ja, herzlichen Dank. Hajbuk képviselő, köszönöm szépen. Szeretném tudni a bizottságtól, hogy a kritikus területeket hogyan definiálnám, itt a bizottságban erről nem hallottunk. Különböző problémákat említett a kereskedelmi megállapodás vonatkozásában. Szeretném ezt két példán szemléltetni. Egyfelől a tej, a tejágazat az Egyesült Államokban. Ezt ugyan megígérték, ugyanakkor a vámokat a tejszínre, illetve a vajra emelték. Vilszak miniszter is említette, hogy szeretnének, szeretnék védeni saját magukat Viszont ha megnézem Kanadát, ahol nagyon sok peszticid, peszticidet használnak fel, hogyha egyre jobban megnyitjuk a határokat, akkor hogy akarjuk az európai termesztést védeni. Említi az előnyöket, azt mondta, hogy a mezőgazdaságra nézve nagyon sok előny jelentkezik majd, de szerintem ez inkább az élelmiszer iparra nézve jelent majd előnyöket. Mr. Clark, <clears throat> una domanda molto, molto... Clark gyors kérdésem lenne. A csendes óceáni megállapodással az Egyesült Államok 11 országgal kötött ezt, egy konkrétumot vet be ebbe a földrajzi jelzések vonatkozásában. Ön szerint kevesebb lesz ezzel a fenyegetés? Köszönöm megjegyzéseihez és mások megjegyzéseihez kapcsolódva, ugye Flanagan képviselő. Hogyha valakivel üzletelni próbál valaki, akkor az a kedvesnek és barátságosnak kell lennie. De azt hiszem, hogy ez már túl messze megy. Volt, amit mondott, ami érdekes is volt, de hát amikor kormányzó volt, azt mondták, hogy az év biotek kormányzója volt. Ez egy kicsit aggaszt engem. Egyáltalán nem olyan ö, istenség, mint amilyennek gondoljuk, ö, talán jó ember, de azért nem olyan egyszerű ez a dolog. Hogy, hogyha ezt megkapta, akkor azt valamilyen oknál fogva kapta. Az a törvény, amire utalt, ö, tulajdonképpen az ő kezdeményezése volt. Ez pedig aggaszt engem, mert tárgyalunk velük, és kitárgyal velünk a másik oldalon. Phil Hogan, egy olyan személy, akiről azt mondta az Európai Tej Szervezet, hogy nincs megoldása, és nem tiszteli a gazdákat. Egyszerűen ráz a hideg, hogy arra gondolok, hogy ha ez az ember tárgyal olyan ember nevében, akit majdnem Jézusnak neveztek, hát ez egy kicsit aggaszt, sőt, nagyon. A Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule. Buda, képviselő. Unul Dintre susținătorii acestui uh, parteneriat, uh, călătorii de Köszönöm a szót. Én támogatom ezt a partnerségi kapcsolatot. Sokat utazom az Egyesült Államokban, és uh, tudom, hogy milyen lehetőségei vannak itt az európai gazdáknak szemben az amerikai gazdákkal a tárgyalások keretén belül. Azért a kérdésem az, hogy a földrajzi jelzéseken túlmentek-e? Gondoltak-e a termékek címkézésére? Tudom, hogy itt Európában bizony vannak problémáink a származási ország vonatkozásában a címkézéssel, és nekünk is kellett ezzel foglalkozni a parlamentben, és megoszlanak a vélemények. Nem tudom, hogy az hús alapú termékeket bevonják ebbe a tárgyalásba. Um, as you know. Ágnyú úr, köszönöm. Önök is tudják, hogy Oroszország minden importot betiltott a nyugati gazdaságoktól. De persze a fogyasztók élelmiszert akarnak, úgyhogy azon gondolkodtam, hogy a bizottság észrevette, hogy az EU export Belorussziába, Ukrajnába, Kazaksztánba és a más volt szovjet muzulmán országokban, és még Mongóliába is megnőttek ez. Egy kis kaput jelez számunkra az export számára Oroszország felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igazgató úr, Kérem, válaszoljon az első körben feltett kérdésekre, de ha írásban kíván válaszolni, erre is van lehetőség. Köszönöm szépen, hogyha jól értettem, akkor hét különböző témáról kell beszélni. A VTO éle vagy halott? Hát persze, hogy él. Ez nem csak egy eh, tárgyalási fórum, ennél sokkal többről van szó a kereskedelmi viták megoldásának egy igen fontos fóruma. Még akkor is, hogyha a piaci hozzáférési tárgyalások a WTO-n belül, hát um, helyzetre jutottak a tárgyalások, fogalmazzunk így, de nem csak a WTO-ban lehet tárgyalni, illetve ott is lehet például a halászati támogatások ezeket úgyse lehet két oldalúan tárgyalni, tehát a WTO-ban mindig meg lesz a helye annak, hogy a kereskedelmi szabályokat lefektessük, még akkor is, hogyha a piaci hozzáférés tematikája a, a kereskedelmi szabad megállapodások elszaporodása miatt háttérbe szorult. A feltörekvő gazdaságok részéről van egy ilyenfajta nyomás. Nos, az Európai Unió a torzító támogatások helyett a Greenbox megoldáshoz folyamodtunk. Brazília, India ennek az ellenkezőjét csinálja. Ezt csak VTO tárgyalások keretében lehet a jövőben megoldani, lássuk be. A ttip kapcsolatos kérdéseknek se szeri, se száma sem volt, azt lehet tehát mondani, hogy itt Brüsszelben februárban lesz a következő tárgyalás forduló, a címkézésről ezen a ponton a TTIP-en belül még nem beszéltünk. Amerika természetesen szeretné a címkézést arra használni, hogy a fogyasztók eldönthessék szabadon, hogy GMO vagy nem GMO élelmiszereket vásárolnak. Nekünk Európában eh, nem ez a megközelítésünk. Eh, például a hormonkezelt eh, és a GMO jelenléte bíró élelmiszerek teljes tiltásáról beszéltünk. Nekünk éppen ezért ez alapvetően nem működik. Az világos, hogy a hús, a sertéshús, baromfi, etanol, cukor, keményítő, ezek a legkényesebb termékek vagy termékpályák, mert a, ezekben a méretgazdaságosság és a, a e, hiánya, vagy, vagy e, a magas előállítási költségek miatt nem vagyunk igazán versenyképesek. Ezen termékek esetében nem tudunk teljesen e, liberalizálni. Egy USA tanulmány értelmében számítások szerint Amerikának ez több mint 5 milliárd dollárt előnye járna nekünk csak 7000 millió euróval, tehát egész egyszerűen a teljes liberalizáció nem működne. A vámtarifa kvóták megoldásában kell keresni a megoldást. Jobb hozzáférést tudunk biztosítani, de olyan volumenben, ami számunkra még kezelhető. a földrajzi eredet megjelölés nem csak a nagy cégek sajátja, a Parmigiano Reggiano név önmagában 50 ezer embernek ad munkát, jellemzően apró kis gazdaságoknál, Olaszország egy konkrét régiójában, az Amerikával folytatott tárgyalások során körülbelül 250 név védelmét javasoltuk, egy bizonyos portugál eh, körte, vagy trondálikante. Csak ilyen viszonylag kis, tényleg eh, nagyon fontos termékekben jellemzően kis szövetkezetek, kis termelők, a gazdák állítják ezeket elő. Mi van a bor megállapodással, 2006-ossal? Nos, több bor és termék védelmét e, e, e, ígérte ez, de a portói, a kianti, a szotern, a champagne nevek védelmével kapcsolatban volt probléma. Eh, akkor abban állapodunk meg, hogy nem állapodunk meg semmiben, hanem majd ez ügyben eh, ez ügyben eh, visszatérünk, újra tárgyaljuk ezeket a kérdéseket. 17 nagyon fontos ilyen európai bor vagy alkoholos ital védelméről kellene megállapodnunk. Eddig Amerika nem sok ajándóságot mutat. Úgy gondolom, hogy az amerikai védjegyrendszer az európai földrajzi eredet megjelölésekre megfelelő védelmet nem nyújt. Például az élelmiszerekre vonatkozóan egész egyszerűen nem elég jó több millió dollárba is kerülhet az, hogy valaki folyamatosan érvényt szerezzen az eredett eh, védelemnek. Mi alapvetően nem azt kérjük Amerikától, hogy a mi rendszerünket eh, fogadják el, hanem valahol milyen módját megtalálja annak, hogy védje a mi rendszereinket. a, jellemző termékek típusú védelmet Amerika és a szabadkereskedelmi megállapodásokban alkalmazza, ez gyakorlatilag a nevétől eltekintve egy földrajzi eredetvédelemnek felel meg, tehát ez lehetséges. Földrajzi eredetvédelem ügyében nem sikerült átérést elérnünk, áttörést elérnünk az amerikai tárgyalókkal, a TTIP-ben, a GI ügyben meg kell állapodniuk, hiszen akkor sem a tanács, sem a parlament itt az Európai Parlament nem fogja ezt elfogadni, ezt előbb-utóbb talán ők is felismerik. Nem egymás rendszerét akarjuk hanem megváltoztatni, nem akarjuk a másik felre rá erőltetni a saját megoldásunkat, találjunk egy olyan megoldást, ami működik ott is. voltak, akik arról beszéltek, hogy a tárgyalások jövőjét illetően túlságosan optimista vagyok. Most nincs itt szó hurrá optimizmusról, hiszen például a húsározatra vonatkozóan vannak még kihívások. A legversenyképesebb eh, eh, országokkal kell tárgyalnunk. Kanada, Mercosur, Ausztrália, Új-Zéland, még várnak ránk. Egyrészt azért lesz ez kívás, mert nem pontos ágazatokat nem tudjuk teljesen liberalizálni, másodszorban pedig nem szabad felaprózni a tárgyalásokat, a nagy képet is látni kell, hiszen egymással párhuzamosan folyó tárgyalások van. Még négy dolgot mond, mondjak el, Enged úr. A Mercosur tárgyalások hogy és mikor folytatódnak, még nem tudjuk. A SETA, hol a SETA? Nos, hogy állunk SETA ügyben, ez nem világos. Előbb-utóbb a tanácshoz, parlamenthez kerül majd az ügy, de ez attól is függ, hogy pontosan milyen lehetőségeink vannak. Vietnám, rizs, ö, olajgyümölcs, nos, a rizs ügyében nem liberalizálunk, hanem egy kis kvótát képzeltünk el olaj, illetve zöldséggyümölcs ügyben a vietnámiak trópusi gyümölcsöket e, e, exportálnak az Európai Unióba, nyilván ez nem jelent versenyt, olaj ügyben pedig teljesen liberalizálták a piacot. Amennyire tudom, ők maguk olívaolajat nem állítanak el, ez komoly export lehetőségeket jelent számunkra. az Európai Unió szempontjából az szerepel a TTIP-ben, hogyha van földrajzi eredetvédelem, akkor megfelelő átlátható folyamatra kell lehetőséget biztosítani, hogy az egymással versengő érdekek azt mondhassák, hogy ez generikus, ez nem specifikus elnevezés. Ez egyébként ez a rendszer hasonlóan működik Európában is. a, a CPP ügyében a, a földrajzi eredetvédelem eredménye, hát ez nem egy nagy dolog. A Belarusból, Oroszországból és a Balkánra irányuló export emelkedésének, megnövekedésének több oka is lehet. Egy, félre címkéznek, csalás is lehet, nem tudjuk, Oroszország a belarusz hatóságokkal vizsgálja ennek a lehetőségét másodszorban. sajtot nem tudunk exportálni Oroszországba, ezért tejet exportáltak az európai cégek Belarusba, és ott dolgozták ezt fel, és aztán legitim módon exportálták Oroszországba. Ez egy üzleti döntés, hogy a feldolgozást a belarusz a fejrosszokra hagyták, a harmadik pedig ahol ok pedig az lehet, hogy például sertéshúst Oroszországban nem exportálhattunk, más meglátta a piaci rést, és exportáltak Oroszországba, a, akinek most így mi szállítunk be. Tehát, hogy a kereskedelmi e, tendenciák megváltoztak, egész egyszerűen ez áll mögötte. Köszönöm ennek úr. Köszönöm szépen. Visszatérünk erre a témára is a későbbiekben. Most pedig áttérünk a következő hatodik napi rendi pontra. Egy tanulmányt fogunk ismertetni. Tisztelt kollégák, amíg várunk, szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy 6.30-kor a fiatal gazdák európai tanácsára kerül sor itt, a mellettünk levő épületben, tehát pont az ülésünk végét követően a fiatal gazdák mindig meghívnak bennünket egy karácsony előtti fogadásra, itt ebben az épületben, mondja az elnök 6.30-kor. Most pedig folytassuk. A következő napi rendi ponttal. Itt főleg az árakról van szó, illetve arról, hogy hogyan befolyásolják a gazdák helyzetét. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a közelmúltban, az utóbbi években mi változott meg. Az takarmányok, a pesticidek kapcsán, és ez egy nagyon fontos téma. Köszöntöm is a szakértőnket, Dusan Vrabicsot és Justus Wageningert a Wageningeni Egyetemről. Veszeler úr kap szót. Köszöntöm, és érdeklődő várjuk az ismertetőjét, a tanulmányt. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és ismertethetem önökkel a tanulmányunkat. megismétlem. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek ma, és a tanulmányunkat ismertethetem önök előtt. Az mezőgazdasági input témájában. Látom, hogy többen távoztak már, hiszen elég késő van. Wageningben arról vitáztunk, hogy nem kellene bevezetnünk az esti órákat, hogy jobban kihasználjuk a termeket. Ha megnézem, hogy itt hányan vannak, akkor azt kell mondanom, hogy lehet, hogy ez egy jó ötlet lenne. Azt hiszem, hogy egy ilyen késői órában is többen érdeklődve hallgatnának bennünket. Ezt a felmérést, ezt a tanulmányt több kutató hajtotta végre. Jó magam, a Wageningeni Egyetemen a vidékfejlesztési mezőgazdasági részlegen dolgozom. Dusan Dravics is velünk volt Valentina Materia, Tomás Venus, Luca Malaguti és mások. Láthatják itt az éves változást a gazdaságokban, a kiadások tekintetében lebontva különböző országokra és figyelembe véve különböző input ágazatokat, mint a takarmány, a peszticidek, a növényvédőszerek, illetve az energia felhasználás. Láthatják azt, hogy a tagállamonként eltérőek a kiadások, ha megnézzük a, az említett időszakot. Ez már utal arra, hogy az input ágazatban mi a helyzet, megnézhetjük, hogy a tagállamok között eltérőek az értékek, nehéz ezért az összehasonlítás. Figyelembe kell vennünk, hogy komoly strukturális különbségek figyelhetők meg a tagállamok között. Mi indokolta ezt a tanulmányt? az húzódott meg a hátterében, hogy a nyersanyag árak emelkedtek, változtak. Tudjuk, hogy az input ágazat nagyon fontos a mezőgazdaság szempontjából. Úgy észleltük, hogy az Európai Unióban egyre inkább szélesedik az olló az input és az output árak között. Két fajta adatot használtunk fel, az FADN adatokat tagállamok szintjén vizsgáltuk meg, és a különböző vállalatok, valamint az Eurostat adatait is bevontuk, a különböző adatbázisokat, illetve a különböző tudományos publikációkhoz is folyamontuk. Megvittattuk a, megvizsgáltuk a kereslet és a kínálat oldalát, a strukturális koncentrációt, a piaci koncentrációt, ezt követően mit tettünk? Megpróbáltuk eh, beazonosítani azt, hogy a koncentráció milyen. A Herfindahl-Hirschman indexet eh, használtuk fel, erre majd még eh, visszatérek néhány perc múlva. Nézzük meg az első ágazatot, a mm, magvakat. Itt is elmondhatjuk, hogy a tagállamok között komolyak a különbségek. Van, ahol a kiadások jelentősek, míg az Európai Unió tagállamok nagy részében az időszak során csökkenő tendenciát mutatott ez. Az ágazaton belüli tíz legfontosabb vállalatot a DuPont Pioneer vezeti, Monsanto, Syngenta, Bayer Crop Science, DLF, Sakata, Lando Lakes, és amit itt megállapíthatunk, hogyha a koncentrációs rátát nézzük, 7 600 és 673 eh, között eh, komoly különbség figyelhető meg, 2012-ig, ezt követően pedig enyhe csökkenést mutat. Összefoglásképpen elmondhatjuk, hogy a vetőmag piacon 2 és 15 százalék közötti az árak közti különbség, kevésbé koncentrált az EU piac, mint a világpiac ezen a területen, és a HH Index 673 értékű, ez pedig alacsonynak tekinthető. De lényeges különbségek figyelhetők meg a koncentráció tekintetében, hogyha a cukorrépa piacát nézzük, ott jelentősebb a koncentráció 2444, a HH index értéke, ha pedig megnézzük a fúziókat, felvásárlásokat, akkor láthatjuk, hogy az európai piacot több befektetés és fokozottabb technológia felhasználás jellemzi. A tíz fő vállalat általi felvásárlás szempontjából pedig Latin Amerika a főpiac. Ha megnézzük a takarmányokat, akkor azt láthatjuk, hogy az EU-ban itt a legnagyobb a részesedés, az EU az EU-n belül, noha különbségek figyeltek meg a tagállamok között, egyes országokban növekedés mutatható ki a kiadások terén, más országokban pedig csökkenés. Ha megnézzük a takarmányokat, akkor nem tudunk pusztán minden további nélkül összehasonlításokba bocsátkozni. Ha megnézzük az ágazatot, a 21 legnagyobb vállalatot, láthatjuk, hogy 6,40 megatonna és 1,4 megatonna közötti az értékek mozgása. Az EU részesedés ezen esetleten 16 százalék. Igazából nagy kereskedelem nem figyelhető meg, és a fő vállalatok Németország, Franciaország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Olaszország, Hollandia és Lengyelország, és az elmúlt 8 év során 50%-kal növekedett az üzleti forgalom. Azt állapíthatjuk meg, hogy nagy a koncentráció ezen az ágazaton belül, de hogyha a koncentrációs rátát nézzük, ez gazdasági szempontból alig nevezhető aggasztónak. Ha megnézzük az energiágazatot, itt azt tapasztaljuk, hogy a kiadások, az energiára fordított kiadások növekedtek az EU mezőgazdaságában, főleg az üzemanyagokra, üzemanyagok esetében, de a földgáz és egyéb energiahordozók esetében is. Ha megnézzük a koncentrációs rátát, megállapíthatjuk, hogy a három ágazat között van némi különbség, de ha, ha többi input ágazattal vetjük ezt össze, akkor itt nagyobb a koncentráció, mint a többi input ágazaton belül az EU-ban. Összefoglalásképpen a mezőgazdaság energiaintenzívebbé vált, és 23 tagállamban a gazdák az energia költségeik több mint 50%-át üzemanyagokra használták fel, és különböző energiapiacokon vannak jelen, nem csak a földgáz és az olaj említhető itt meg. Fokozatosan növekedett a koncentráció, a nyersolajra vonatkozott ez főleg, de a földgázt is jellemzi és további fúziók várhatók a jövőben. Ha megnézzük a a trágya, műtrágya áldozatát. A részesedés szempontjából azt láthatjuk, hogy a nitrogén esetében a legnagyobb ez az érték, a tíz fő országot megvizsgálva pedig azt mondhatjuk el, hogy mérsékelt a koncentráció, a HHF index jelzi ezt, a koncentráció az elmúlt öt év során nem változott jelentős mértékben. Ha pedig a fogyasztást nézzük meg, ez a 27 tagállamban csökkent. A nitrogén alapú anyagok esetében csökkent a fogyasztás, csökkenő tendenciát mutat ez, az EU15-ök esetében pedig a talajjavító anyagok felhasználása növekedett, és a 2003 és 12 közti időszakban a műtrágya előállító vállalatok részesedése növekedett. Németország, Franciaország, Lengyelország, az Egyesült Királyság és Hollandia, és Hollandia képviseli a részesedés 50%-át a 27 tagú EU-ban. Említettem, hogy a vállalatok száma növekedett. A növényvédőszerek szempontjából azt állapíthatjuk meg, hogy a kiadások csökkentek az EU nagy részében. Különbségek mutathatók ki a különböző növényvédőszerek között, főleg a gyomírtó szerek használata növekedett, ha a koncentrációs rátát nézzük, azt mondhatjuk el, hogy elég magas, 1556 és 1717 között mozog. A növényvédőszerek használtanak értéke 2008-ig nőtt, ezt követően azonban csökkent, ami a mennyiséget illeti, ez összességében véve csökkent, amiből arra következtethetünk, hogy ezen termékek egységenkénti ára növekedett. A jomírtószerek voltak a legjelentősebbek, a fungicidek pedig a második helyen álltak a mediterrán országokban volt a rovarírtószerek felhasználása szempontjából a legnagyobb érték. Az elmúlt két évtized során szerek felhasználása csökkent, és ezek értéke enyhe csökkenő tendenciát mutat 2003 és 9 között, ezután pedig növekedett, ami pedig az ilyen növényvédőszereket előállító vállalatok számát illeti, ez meglehetősen gyakorlatilag állandó maradt, 630 és 655 között mozgott, az üzleti forgalmuk pedig Németországban, Olaszországban és Spanyolországban volt a legjelentősebb. Az ágazat elég koncentráltnak tűnik, 79 és 83 százalék közti a koncentráció. A szabadalmak száma csökkent az ágazaton belül az Európai Unióban az elmúlt évtizedek során, és ez azzal is magyarázható, hogy a kutatás fejlesztési ráfordítás jelentősebb. Következésképpen nem figyelhető meg egyértelmű minta, egyértelmű séma a kereslet szempontjából a tagállamok között. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy egy meghatározott koncentráció menne végbe az Európai Unióban. A takarmányágazat esetében a gazdák több mint 13%-ot költenek Litvániában, 65%-ot Máltán. Ha érdeklik önöket az, érdekli őket az, hogy a koncentráció milyen, azt hiszem, hogy a takarmány szempontjából legjelentősebb a gazdák ráfordítása. Itt láthatják nagyjából az összefoglalást, a következtetéseket, hogyha megnézzük a vetőmagokat, csökkenő a tendencia, míg a gyomírtószerek esetében ez növekedett, a növényvédőszerek esetében pedig gyakorlatilag állandó, hogyha ezt a 27-ek uniójára vetítjük ki. Ha pedig a koncentrációt nézzük a kínálati oldalon, itt a leg magasabb a koncentrációs ráta a növényvédőszerek esetében, és a trágyák esetében, amit a takarmányoknál a legkisebb értékű. Ezzel szeretném a tanulmányomat lezárni, és nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseiket. Prosiłbym o zgłoszenia. Na razie jest zgłoszenie tylko pana posła Agniu, bo... Pillanatnyilag csak Agnew úr szeretne hozzászólni. Szeretném megkérdezni, hogy ki még, hogy megfelelően eloszthassam a rendelkezés álló időt. Parancsoljon Agnew úr. Elnök úr, először is csak tudni szeretném, hogy ki kérte ezt a jelentést. Azt látjuk csak, hogy az Agri, de ki? És itt van-e az a személy, aki ezt kérte, hogy meghallgassa? talán így a lényegre ráláthatnánk. És úgy tűnik számomra, hogy talán a bal oldalról jött, hogy valami konspirációra utaljanak, mert az fogyasztók szájából akarja kivenni az élelmiszert és megkötni a gazdák kezét. Azért az egyik meglepő a költség, hogy a növényvédőszerek mennyibe kerülnek, hogy 152 millió dollárról 256 millió dollárra emelkedett. Ez óriási növekedés, és tényleg csak a legnagyobbak tudják ezt megengedni maguknak. Úgyhogy nyilván koncentrációra sor került, ami a cégeket illeti, ezen konkrét területen, meg is van a válasz, csak a legnagyobbak engedhetik meg ezt maguknak, és ki drágította ezt meg ennyire? Hát az Európai Unió. Porządek posiedzeń jest ustalony. E, Az ülések napirendjét a koordinátorok ülésén ö, egyeztetik. Talán nem volt jelen, de ha jól értettem, azt kérdezi, hogy kinek kell köszönetet mondanunk azért, hogy egyáltalán felvetette ezt a témát ami a jelentésben található. Köszönöm szépen, majd holnap a koordinátoroknak továbbítom. Ami engem illet, nagyon fontos volt ez a téma. Parancsoljon, Petri asszony. Köszönöm. Csak annyit szeretnék mondani, hogy most már két-három-négy tanulmány készült, amióta én képviselő vagyok, és egyetlen egyben sem említették meg Horvátországot, pedig már két éve tagja az Európai Uniónak. Úgyhogy szeretném önnek, mint elnöknek felhívni a figyelmét erre, hogy kérje, hogy a jövőben Horvátországot is vegyék be az ilyen jellegű tanulmányokba. Köszönöm. Pełni ma pani rację i przyznaję pani rację. Elnök, igen, tökéletesen igaza van, egyetértek, valóban így kell eljárnunk. Minden ö, tagállamnak egyenlő bánásmód jár, járunk. Köszönöm. A tanulmány ismertetése során kicsit gyorsan jöttek egymás után a számok. Általában nagyon sok anyagot kapunk, úgy tűnik, hogy önmagában véve ez nem rossz, hogyha ezáltal hatékonyabb lesz a munka, de a koncentráció nem igazából jó, hogyha piaci erőfölényre tesz szert egy vállalat. Az ön által említett területeken, amelyeket ilyen gyorsan átfutott, megállapítottak bizonyos tendenciákat. Van-e olyan terület, ahol azt állapították meg, hogy monopól helyzet alakulhat ki, amire oda kellene figyelni, és ez talán plusz eseteket, plusz költségeket hárítana a gazdákra. Kedves kollega, e témában van egy átfogóbb dokumentum, talán a karácsonyi szünetben lesz ideje ezt alaposan áttanulmányozni. Nikolson úr következik. Biztos vagyok benne, hogy járónak, akár csak magamnak sem lesz jobb dolga karácsonykor, mint hogy ezt a dokumentumot olvasgassa köszönjük a meghívót vendégünknek, hogy eljött közénk. Kevesen vagyunk, de annál érdeklődőbbek megnyugtathatom. Emlékszem, egy pár évvel ezelőtt a beszédeimben a 3 f utaltam mindig a takarmány, feed, a fuel, mint uh, üzemanyag, és fertilizer, mint um, um, mint műtrágya. Nos, nem tudom, hogy ez még mindig uh, ilyen így van-e. Tudjuk, hogy a takarmánykérdés, mint hogy egy kicsit uh, lenyugodott volna. Azt Tudjuk, hogy az olajártól függ az üzemanyagára. 10 hónapja már, hogy az olajárak tekintetében egy korrekció következett be. Valaki menet közben óriási profitot termel, lefölözésről beszélhetünk, de itt rá kéne mutatni, hogy ki az, aki halára keresi magát ezen az egészen. Nem, nem akarok itt igazából senkivel sem gonoszkodni, de talán ez az egyik legnagyobb probléma az input árak oldalán. Van-e még valakinek kérdése ezen a ponton? Nyilván a termelési költségek befolyásolják a rentabilitást, a nyereségességet. Egy liter vízhez nagyon gyakran e, ehhez hasonlítják e, a, a tej árakat, például a gazdák, ezt ugye gyakran rendszeresen halljuk. Most a szakértőnkhöz fordulok, hogy e, tud-e választ adni az elhangzott kérdésekre. Horvátország kérdésére röviden reagálva a gazda koordinátori hálózatból nem kaptunk adatokat Horvátországra eh, vonatkozóan. Legközelebb már biztos vagyok benne, hogy másképp alakul ez. Nem azért van ez, mert ne tudnánk, hogy már belépett az Unióba Horvátország, egész egyszerűen lassan őrölnek a gazda eh, hálózat malmai. a jelentésünk alapján a koncentráció igazából nem tűnik aggasztónak, sokkal inkább az, hogy egyes ágazatokban, például a vetőmaga ágazatban, illetve a növényvédőszerek tekintetében a szabadalmi bejegyzési adatokból az derül ki, hogy sokkal kevesebb ilyen szabadalmi kérelem érkezik be, nagyon drága piacra jutás. A költségeknek van valami köze ehhez. Van de tehát egy olyan természetes akadály, ami a koncentrációt e, akadályozza. Így sokan nehezebb ugyanis piacon, piacra vinni a termékeiket. Ez azokra a cégekre is vonatkozik, akik biológiai megoldásokat szolgálnak, nem vegyi megoldásokat. Tehát az ő piacra lépésüket is nehezíti mindez. Az aggasztó tendenciák kapcsán mi a tanulmányunkban arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs igazán aggasztó tendencia az ügyben. Vannak ilyen eh, piacérések, ahol nagyobb a koncentráció, mint másút, de ezek olyan picike piacok, ahol két-három cég nem feltétlenül okozna problémát. A 3F-fel kapcsolatban a monopóliumok a műtrágya piacon és a műtrágya árak változása. Nos, az olajárak ezzel szoros összefüggésben vannak. Amikor az olajárak csökkentek, akkor miért nem csökkentek a műtrágyárak is? Nos, a mi e, adataink azt mutatták, hogy igenis csökkentek az árak. Azról lehet beszélni, hogy akkora volt-e az esés, mint az olajárak tekintetében. Nekünk alapvetően úgy tűnt, hogy nem ugyanolyan mértékben történt meg az árcsökkenés. Valaki szokatlan profitot húzott ebből? Nos, ezt nagyon nehéz eldönteni. De a műtrágy ágazatban a koncentráció nem olyan magas, hogy monopólium eh, árazási eh, lehetőségeik lennének igazából ezeknek a cégeknek. Hogyha van további kérdésük, akkor azt küldjék el nyugodtan, e-mailben is biztos megtaláljuk a módját, hogy választ adjunk a felmerült kérdésekre. Köszönjük szépen! Köszönjük! Roppant érdekes adatok ezek, mert gondolom, hogy a valóság ennél azért valamivel bonyolultabb. Amikor az ember a gazdákkal beszél, a termelés megéri -e gazdálkodni manapság, de hát nyilván itt az átlagokról beszélünk, és az elemzések mindig csak átlagokat tekintenek. Kedves kollégák, ezzel a ülés végéhez értünk. Köszönöm szakértőnknek, hogy időszakított ránk. Mindenki számára ajánlom, ez szerintem roppant érdekes olvasmány lehet. a fiatal gazdák kérésére is reagálok, amikor is azt mondom, hogy egy, egy, egy húsvéti koktélra csatlakozzanak hozzánk Fenegon úr. Amikor egy ilyen PowerPoint prezentációt készítenek, ezzel készülnek, akkor kérem, hogy küldjék el ezt mindenkinek, vagy egyik elérhetővé, mert az ember nem mindent lát nem messziről az egyik. A másik, hogyan lehet ezeket megkapni egy éghajlat. Mekkora környezetvédelmi kárt okozunk ezzel, hogy ezt kinyomtatjuk. Én inkább e-mailben szeretném megkapni. A múlt héten, ha egymást raktuk volna ezeket, magasabb lett volna, mint az Eiffel, Eiffel torony. Kérem, hogy kezdjük ezt itt, különben viccet csinálunk a széndiokszid csökkentési környezet kímélő politikánkból. hogy Elnök, köszönöm szépen, azt hiszem ez lehetséges, kérem vegye fel a kapcsolatot a titkársággal, és erre van lehetőség. Még egyszer köszönöm mindenkinek, és holnap kilenckor találkozunk. Most pedig kérem, jöjjenek a koktélra.